Kedves kollégák, javaslom, hogy kezdjük el a munkát. Nincsen elnöki kalapácsom, hogy elhallgattassam a beszélgetőket, de nagyon kérem, hogy a kezdjünk dolgozni. Tehát egy olyan ülésünk valaminek három fél nappalra kellett volna kiterjednie, de ezt ma délelőtre fogjuk koncentrálni. Itt van a mikrofon, csak kalapácsom nincsen. Mert azért, hogy azon kollégáknak a fejére koppintsak, akik túlzottan fecsegősek. Tehát jelzem önöknek, hogy lesz egy szavazás, egy fontos szavazásunk. Na, itt van, megvan. Tehát lesz egy fontos szavazásunk, ami napirendünk szerint 10 óra 45 körül szerepel, és ahhoz, hogy érvényes legyen, azt igényli, hogy legalább a fele a szakbizottság tagjainak, tehát 22 fő szavazzon a javaslat mellett. Ez egy tárgyalási mandátumról szól, amit Inge Gresslének kellene, hogy adjunk azért, hogy módosításra kerüljenek a pénzügyi rendelet azon rendelkezései, amelyeket módosítani kell azért, hogy a politikai megállapodást figyelembe tudjuk venni, ami az MFF belül történt. Mindenki bizonyára emlékszik arra, hogy mi volt ez a komplexum, és ez a tárgyalás, amelyben az volt, hogy egyes pontokban vissza kell térnünk az új pénzügyi rendeletre, hogy figyelembe tudjuk venni a tárgyalások során elért egyensúlyt. Tehát Nyilván látták a napi rendünket, ha nincsen észrevétel, akkor ezt elfogadottnak tekintjük, az elnöki bejelentések nincsenek, túl azon, amik a Kobunyúzon már szerepelnek, nincsenek korábbi jegyzőkönyvek, elfogadandó jegyzőkönyvek sem, mert ez még folyamatban van. És azt javaslom, hogy azonnal térjünk rá a hatos pontra, ami az Európai Unió saját forrásaival kapcsolatos, ez nem a nagy vita, ami a saját források jövőjéről szó, nem a magas szintű csoport létrehozásáról van szó, ami a saját források megreformásáról szólna, hanem három olyan szöveg van, amelyeknek az előadói jelen vannak, Jean-Luc de Anne és Anne Jensen is, és amely, amely szövegekkel kapcsolatban itt van a tanács képviselője, és akit külön üdvözlök. Vállalta, hogy itt lesz, és elmondja, hogy az elnökségnek eh, mi a véleménye ezekről. Miután abban a megtiszteltetésben van részünk, hogy a bizottságtól is itt van a főigazgató, esetleg a bizottság elmondhatná néhány szóban az asztalon lévő javaslatok lényegét, és aztán utána majd a tanács illetékesének adnánk meg a szót, mielőtt a jelentés készítők elmondanák véleményüket. Főigazgató úr! Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy a dolgok nagyon egyszerűek. A múlt évhez hasonlóan és a szerződéseknek megfelelően egy új tervezetet kell letennünk azon döntésekre vonatkozóan, amik a saját forrásokat érintik. A rendelet, ami a ö, megvalósítást illeti, ez egy újdonság a múlthoz képest, mert a múltban ö, csak az volt, hogy van egy döntés, és ö, ott van a rendelet, a saját források rendelkezésre bocsájtásáról is. Tehát ez egy csomag, ami a parlament elé kerül, a parlamentnek véleményt kell mondania a saját forrásokkal kapcsolatos döntésről, és a, azon rendeletről, ami a saját források rendelkezésre bocsájtására vonatkozik, és ö, a hozzájárulását, jóváhagyását kell adni ahhoz a szöveghez, amely a megvalósítási rendeletet képezi. Hogyha ez megtörtént, akkor a saját forrással kapcsolatos döntést ratifikálni kell a nemzeti parlamentekben. Ez egy olyan eljárás, ami körülbelül két évig fog eltartani, ez, sem, ez nem újdonság, nem is probléma. Már volt erre példa korábbi döntések esetén is, éppen a saját forrásokkal kapcsolatban. Ha megengedi elnök úr, akkor szeretnék köszönetet mondani a parlamentnek azért a támogatásért, amit a bizottság erőfeszítéseihez adott saját forrásügyben. Kétségtelen, hogy az eredmény távolról sem az, amit reméltünk vagy szerettünk volna. Mindazonáltal történtek előrelépések, különösen a magaszintű csoport létrehozása jelentett egy előrelépést. Tehát, hogyha mindezen elemeket számba vesszük, és akkor ennek a csomagnak az elfogadása lehetővé fogja tenni, hogy véglegesítsük a különböző tárgyalásoknak az eredményeit és a többéves finanszírozási keretet. Tehát ezt, ennyit szeretnék most mondani, elnök úr. A ö, lényeget ö, illetően úgy alakultak a dolgok, hogy a szöveg gyakorlatilag ugyanaz, mint amilyen volt a korábbi pénzügyi keretben, és csak technikai adaptációk ö, szerepelnek benne, amik szükségesek lettek, de egyébként semmi új nincs a nap alatt. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, főigazgató úr. Nanopuló asszony. Köszönöm, köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kínáltak számomra arra, hogy bemutassam ma önöknek a saját forrásokkal kapcsolatos jogos, jogalkotási csomagokat, amelyekkel kapcsolatban a tanács három héttel ezelőtt megállapodásra jutott. Bizonyára emlékeznek arra, hogy az Európai Bizottság 2011-ben nyújtotta be a javaslatát, hogy létrejöjjön egy új saját forrásrendszer. Ezeket a bizottság MFF keretével kapcsolatos uh, csomagjához kötötték, ez a 2014-2020-ra terjedő MFF csomag volt. A tanács ezeket a javaslatokat megvizsgálta, és mindezt a új többéves pénzügyi keret tükrében is megvizsgálta. Sikerült megállapodásra jutni február 7-i, 8-ai tanácsi üléseken, nem csak a kiadásokat illetően az MFF-vel kapcsolatban, hanem a bevételi oldal finanszírozását illetően is. Több hónapba tellett az, amíg a két intézmény, az Európai Parlament és a Tanács megállapodott minden egyes elemben, amely az MFF csomaghoz kötődött. Az új MFF rendelet, az új intézményközi megállapodás, a különböző eh, szektorális jogalkotási javaslatok és számos közös közlemény született. Az egyik közlemény a saját forrásokra vonatkozik. További munkára van szükség ebben a kérdésben. Rövid időn belül mindenképpen frissíteni kell a saját források rendszerét a 2014-es 2020-as időszakban. Ezt eh, ki kell igazítani nem csak Lisszaboni szerződéshez, hanem azokhoz a változásokhoz is, amelyek az új MFF-ből fakadnak. A tanács megalapodásra jutott három jogalkotási javaslat csomagról, amelynek pontosan ez a célja megállapodott a tanács abban, hogy létrehoznak egy tanácsi rendeletet, amely lefekteti a végrehajtási szabályokat a saját források rendszeréről, illetve ahogy azt a 311-es cikk is kimondja a szerződésben. Abban is megállapodott a tanács, hogy lesznek bizonyos módosítások a két már meglévő elemmel kapcsolatban, a saját forrás jogszabályban. A tanács döntése a saját forrásokról, illetve a tanácsi rendelet azokról a módszerekről, amelyek lehetővé teszik a saját forrásokat, ez, ez a két téma. Az a megállapodás, ami a tanácsban létrejött, az figyelembe veszi a tanácsi következeteseket február 13-áról, és az Európai Unió saját forrásrendszere 2014-2020 folyamán lényegileg változatlan maradt, kivéve kisebb módosításokat, amelyek a korrekciós mechanizmusokra vonatkoznak bizonyos tagállamok javára, vagy például bizonyos fajta költségcsökkentés esetében, amelyek a hagyományos saját forrásbegyűjtésből fakadnak. A tanács három jogakotási javaslatot javasolt. Néhány dolog megváltozott a 2007-es saját forrás jogszabály óta. Formálisan most már bevon, bevonták a, a pénzügyi közvetítői módszereket, és van egyfajta plafon is, 1,23 százalékban, és ezeken mellett jóvá hagytuk a 2010 óta már érvényben lévő Hadd összegezzem, a saját forrással kapcsolatos javaslatok három célt követnek. Először is igazából változatlanul marad a jelenlegi rendszer ott, ahol az lehetséges. Figyelembe vesszük azokat az elemeket, amelyek 2007 óta már megváltoztak, tehát a Lisszaboni szerződésre utalnék itt, illetve arra, hogy milyen fajta változtatásokat eszközöltünk az Európai Unió számláit illetően. Ezen kívül, harmadik sorban a saját források rendszerét kiigazítjuk az Európai Tanács következtetéseihez, amelyet az MFF-ről hoztak meg a 2014-2020 között teljes időszakra. Nemrégebben létrejött a megállapodás a tanácsban, és a három javaslatot jelenleg a nyelvész jogászok értékelik, hamarosan a végleges változat megszületik, és ezt, amint csak lehet, elküldjük az Európai Parlamentnek. Az Európai Parlamentnek majd jóváhagyását kell adnia a tervezett tanácsi rendelethez. Ugyancsak arra kérjük az Európai Parlamentet, hogy vegyék figyelembe a saját forrásokról szóló tervezett tanácsi határozatot, Ak akkor, amikor a bizottság javaslatáról döntenek, illetve véleményt formálnak. Remélem, hogy az Európai Parlament hamarosan megadja a véleményét és jogagyatásít megadja, annak érdekében, hogy még a jelenlegi jogotási ciklus vége előtt le lehessen zárni eh, ezt a csomagot. Köszönöm a figyelmüket. Köszönjük szépen, hogy a tanács álláspontját megismerhettük. Most Dőán úrnak adom meg a szót a jelentéstevőnknek. Köszönöm szépen, elnök úr. Mint ahogy a főigazgató is elmondta, itt van ugye a klasszikus csomag, mint javaslat. Ez a saját források kezeléséről szól. Ezzel kapcsolatban már sokszor elmondtam, hogy van itt mindenképpen egy pozitív pont, ez pedig a következő. A tanács, gondolom, hogy a bizottság javaslatára a Lisszaboni szerződésbe elkészített egy végrehajtási intézkedésekről szóló külön részt. Itt található a beleegyezési eljárás is. Ez pedig azt jelenti, hogy a parlament kéréseit és igényeit figyelembe vették. Ezt mindenképpen pozitívumként kell elkönyvelnünk. Aztán lépjünk tovább, nézzük ennek a javaslatnak a megfogalmazását, illetve a tartalmát. Úgy gondolom, hogy az alapszövegre kell koncentrálnunk a saját források tekintetében. Arra is emlékeztetnék, hogy a bizottság más javaslatokkal is előrukkolt, ezeket a javaslatokat a parlament minden esetben támogatta. Ez a bizottsági javaslat egyébként sajnálatot fejezte ki, hogy a tanács nem kíván ezen az úton tovább haladni. Pedig valódi saját forrásokra van szükség, ez egyértelmű, és reméljük, hogy a magas szintű munkacsoport minél hamarabb megkezdheti majd a munkáját, és következtetéseket is elkészíthet, amelyek abban az irányba mutatnak, amely a parlament számára is megfelelő. Tehát itt van az alapszöveg a saját forrásokról, és ezzel kapcsolatban a parlamentnek tulajdonképpen csak konzultációs szerepe van, tehát mi csak véleményt mondunk. Úgy gondolom, hogy ezt nem kell feltétlenül olyan formában megtennünk, hogy módosító indítványokat nyújtunk be, mert ez nem feltétlenül a legértelmesebb megoldás. Szerintem akkor egy kicsit felborítjuk a klasszikus szerepeket. Úgyhogy úgy gondolom, hogy módosítók benyújtása helyett inkább az eredeti javaslatot, az eredeti bizottsági javaslatot kellene támogatnunk, és utána pedig természetesen várjuk, hogy elkezdje a munkáját a magas szintű munkacsoport, és valószínűleg ők is ugyanerre az eredményre jutnak majd. És akkor végül eljuthatunk egy olyan szöveghez, amit formálisan is el tudunk fogadni, ugyanis a jelenlegi szövegre ugye formálisan nem tudunk még rábólintani. Köszönöm. Köszönöm szépen, Zsallük. Anján Szentesség. Köszönöm szépen. Csatlakozni tudok ahhoz, amit Zsállük az imént elmondott. Mint ahogy az imént is hallottuk a nemzeti parlamentek szerepével kapcsolatban, nagyon fontos, hogy a nemzeti parlamentek képviselői elolvassák ezeket a szövegeket, és hogy meg is értsék ezeket a szövegeket. Nagyon sok döntés már megszületett, ezekkel kapcsolatban már nem tudunk visszalépni. Az egyértelmű, hogy szükség van a magas szintű munkacsoportra, és szükség van egy új rendszer felállítására is. Úgyhogy rövidre fogva támogatom mindazt, amit Zsálluk elmondott és leírt az imént. Köszönöm. Köszönöm szépen, Hága Trüppel. Igen, elnök úr, én úgy gondolom, hogy egy kicsit még el kellene gondolkodnunk azon, hogy több feltételt fel tudunk-e venni a szövegbe. Ugyanis a mi alapvető koncepciónk tulajdonképpen abban az irányban mutatott, hogy álljon fel ez a magas szintű munkacsoport. Ez a munkacsoport még nem állt fel, egyetlen ülésük sem volt, pedig már három hónapi elfogadásra került az MFF. Úgyhogy jó lenne, hogyha ezt a legutolsó jogalkotási csomagot felhasználnánk arra, hogy nyomást gyakorlunk a tanácsra, hogy álljon már fel ez a magas szintű munkacsoport, hiszen a mi beleegyezésünk is része ennek az eljárásnak, és a jogalkotási csomag formális elfogadását tulajdonképpen mi kitolhatjuk, ahhoz a feltételhez köthetjük, hogy legalább egy ülése legyen már ennek a magas szintű munkacsoportnak. Tehát a jelenlegi helyzetben én azt mondanám, hogy szükség lenne ennek a plusz feltételnek a felvételére, hogy többet tudjunk elérni. Ugyanis szerintem nem történt kézzelfogható előrelépés. Köszönöm szépen, Hága, Jan Mulder. Köszönöm, elnök úr. Nagyon jónak találtam mindezt az információt, amit megkaptunk, ugyanis a saját források tekintetében ez az első alkalom, hogy nekünk is ugye beleegyezésünket kell adnunk, úgyhogy ez egy újdonság. Már két éve beszélünk ennek a rendszernek a felállításáról, és nagyon sok minden történhet. Azt is el kell képzelnünk, hogy amikor nem egyezünk bele, akkor esetleg mi történik, ez nem túl valószínű, de hát erre az esetőségre is fel kell készülni. Múlt évben megszületett a megállapodás a tagállamok között, de elképzelhető, hogy lesznek még változtatások. Mi is természetesen részt vettünk a tárgyalásokban, és a saját forrásokról is mindig is kifejtettük a véleményünket, de mégiscsak készüljünk fel arra a lehetőségre is, hogy mi történik akkor, hogyha a parlament nemet mond és nem adja egyezését, akkor nincsen több éves pénzügyi keret a tagállamok számára, vagy akkor mi történik? hogyha februárban nem tudunk megegyezni, vagy hogyha a parlament csak részleges beleegyezését adja, akkor mi történik? Ez az én kérdésem. Rendben van. Na hát, hogy mi történik? Hát az történik, hogy atombomba potjan a parlamentünkre, hogyha nem adjuk a beleegyezésünket. Ez lenne az első hirtelen válaszom, de mindjárt hallunk majd valami hozzáértőbb választ is. Nos, tehát a jogi szolgálathoz kell először is fordulnunk, hogy megkérdezzük, hogy mi történik, hogyha a parlament nevet mond, ez bizonyára nagyon érdekes kérdés jogászaink számára. Jogi szempontból nézve, amíg nincs új határozat, addig ugye a régi határozat van érvényben, legalábbis normális esetben. Politikai szemszögből nézve, nyilván komoly probléma merülne fel az Európai Tanács berkein belül, mert akkor az egész MFF-es megállapodás így veszélybe kerülne az intézmények között. És van egy harmadik dolog is, amit meg kell néznünk hogyha a parlament nagyon sokáig halogatja a saját szavazását, akkor a parlament folyamatos támadásoknak fogja kitenni magát. Erre azért szüljünk fel. Tehát, hogyha egyszerűen megtagadjuk a beleegyezést, és tartjuk a határidőt, akkor az egy politikai problémát okoz. Viszont, hogyha folyamatosan kitoljuk a szavazást, és még mindig nem mondunk véleményt, még mindig nem mondunk véleményt, akkor nagyon komoly támadásoknak fogjuk kitenni magunkat, mind politikai, mind pedig jogi szempontból. Remélem, hogy a jogi szolgálat és az előadóink meg tudják majd előzni ezeket a problémákat. Jean-Luc. Szeretném én is hozzátenni ezek, ezt a megfontolást. Tehát a jelenlegi szakaszban függetlenül attól a kérdéstől, hogy a magas szintű csoporthoz beindulásához kötjük-e a dolgokat. Az elnök talán tud minket tájékoztatni arról, hogy hol tart a magas szintű csoport, és úgy gondolom, hogy a tanácsnak érdeke lenne, hogy mielőtt ez a csomag nyilvánosságra ö, kerül és bevezetése kerül, ö, összeüljön a magas szintű csoport. Ez lenne a legjobb módja annak, hogy elmagyarázásra kerüljön, vagy bizonyítsuk, hogy jó hiszeműen alkalmazzuk a valamennyi megállapodást, ami az MFF-fel kapcsolatos. Ugyanakkor ö, megtagadni a ö, hozzájárulást ö, végrehajtási kérdésekhez, mert nem a saját források csomagról van szó önmagában, azt szerintem kontraproduktív lenne olyan értelemben, hogy egyfelől az own resource csomag, tehát a saját forrás csomag kapcsolatban a tanácsnak nincs szüksége a mi hozzájárulásunkra, és ahogy elmagyarázta az elnök úr, nagyon megoldhatná azokkal a a jelenlegi on-resource rendelkezésekkel, és egy másik csomagot alkalmazzon, és akkor elveszítenénk azt, ami most pozitívum, hogy a tanács figyelembe vette a kompetenciákat úgy, ahogy ez a szerződésekben szerepel. Szerintem nem szabad a tűzzel játszani. Elnök, jó rendben van. Elnézést, Áldá! Köszönöm szépen, elnök úr. Én inkább a javaslat tartalmára szeretnék kitérni. Úgy vélem, hogy semmi újdonság, vagy nem újdonság az, hogy véleményünk szerint a saját források ezen rendszere, és ez a javaslat, ez nem elegendő, és itt nem csak arról van szó, hogy meg kell, halta, meg kell tartani a státuszkót, hanem ebben a javaslatban visszalépés is történik az Európai Unió jelenlegi saját forrásrendszerét illetőleg. Az Európai Unióban, ahol most már egyel több tagállam van, egyre több a saját forrás, ami rendelkezésre áll, és úgy vélem, hogy az Európai Unió saját forrás rendszerre szükség van, egy olyan rendszerre van szükség, amely sokkal kevesebbé függ a tagállamoktól, illetve a tagállamok döntéseitől. Egy saját, saját forrás rendszerre van szükség, amely más bevételi forrásokra is koncentrál. Itt konkrétan gondolok, hogyan is mondjam ezt. Nos, ez a pénzügyi tranzakciós adó, ez a híres hírhet adó, vagy a, amit sokan egyfajta fantasztikus adónak tartanak. Nos, ezt egy kicsit meg lehetne változtatni, újfajta formákat lehetne változtatni, új formákat lehetne találni ahhoz, hogy ezt a pénzt megszerezzük, de ez az alapvető problémát nem oldaná meg, és emiatt az is bekövetkezhetne, hogy semmi nem fog változni, továbbra is függeni fogunk a tagállamoktól, amikor a saját forrásokról van szó, és igazából a kormányok kezében maradunk majd. Köszönöm szépen, Alda. Nos, akkor most már világosan látjuk ezt a három szöveggel kapcsolatos dolgokat, ahogy Jean-Luc Dean mondta, ezek új jelleget öltenek a Lisszaboni szerződés alkalmazása szempontjából. Ami a magas szintű csoport ütemtervét illeti, késésben vagyunk, ismerik az okokat, kicsit nehéz megegyezni többek között a hogy hogyan történjen az elnöklés ebben a magas szintű csoportban a három intézmény között. Van egy probléma, amit a tanácssal el kell rendeznünk, hogy hány tagja legyen ennek a csoportnak, de a, az alapelv, hogy minél előbb álljon föl, és minél előbb jöjjön létre az első munkaülés, ez megvan, ez, ilyen törekvés van az információim szerint, ez persze változhat, Február 25-e a kitűzött céldátum, ami lehetne egy alkalom, amikor a magas szintű csoport Mario Monti elnöklete alatt összeülhetne, és a három elnökségnek a részvételével. A görög miniszterelnökkel is beszéltem erről telefonon. Tehát ez az ütemterv, ez összeegyeztethető azzal az ütemtervel, amit mi saját magunknak tűztünk ki a három jogszöveg megvizsgálására, és a mai vitánkkal együtt a március 4-i ülésen lesz egy jelentéstervezet ismertetése, a módosításoknak a határideje 7, március 7-e, április 1-én Költségvetési Bizottságban, lesz szavazás majd az április másodiki plenárison, tehát még a mandátumunk vége előtt lenne szavazás, úgyhogy ezt szerette volna, illetve kívánja a tanács, és a józanész is ezt diktálja. Köszönöm szépen, úgyhogy akkor most azt javaslom, hogy térjünk rá a négyes napi rendi pontra, a bevétel és kiadási előirányzatok a 2015-ös pénzügyi évre, és Eider itt van ö, velünk, úgyhogy ő fog beszámolni az ezzel kapcsolatos dolgokról. Na, hoy es el segundo intercambio Köszönöm szépen. Ez már a második eszmecsere ezen témával kapcsolatban, és megpróbálom most a módosítókat értékelni, amelyeket eddig kaptam. Tegnap volt a módosítók benyújtásának határideje, elég kevés időm volt eh, erre, de mégiscsak átolvastam ezeket. Először is az árnyék jelentéstevőknek szeretném megköszönni a munkájukat. És persze megpróbálok figyel, megpróbálom figyelembe venni a legtöbb módosítót majd, amikor a kompromisszumokat kidolgozom. Persze nem fogjuk megváltoztatni a szöveg általános hangvételét, a következő héten találkozok majd a frakciók árnyékelentéstevőivel, és ekkor fognak megszületni az első kompromisszumos javaslatok, és március 4-én kell szavaznunk erről a szövegről, tehát még van egy-két hetünk addig. Szeretnék néhány témára kitérni, és szeretnék majd az árnyékjelentéstevőkkel bilaterálisan is találkozni. De hadd térjek ki néhány témára, szeretném az irányvonalat felvázolni, és szeretném azt is elmondani, hogy milyen módosítókat nem tudok majd támogatni. Nos, kezdjük az első témával, ez a frakciók prioritásai. Persze nagyon sok prioritás van, és néhány prioritást már meg is neveztem, de természetesen egy bekezdést is felvettem, ahol a másodrangú prioritásokat soroltam fel. Az EPP frakció például a gazdasági politikáról beszél, és persze ezt értjük, hogy ez politikai prioritás lehetne az Európai Parlament szempontjából, de nem tudom, hogy ennek kell -e lennie a költségvetés fő prioritásának, hiszen az iparpolitika mögött egyfajta jogi keret van, emögött egy európai politikának kell állnia, egy európai fejlődésnek kell állnia, egy költségvetési prioritásnak kell állnia. Hogyha nincsen költségvetés, ha nincsen költségvetési szám, akkor minden csak papíron magad, meg persze a liberálisok is benyújtottak módosítókat, és ezeket az indítványokat is meg fogjuk majd vizsgálni de úgy vélem, hogy nem tudok majd mindent figyelembe venni. Mégpedig az oktatás, a KKV-k, illetve a befektetések tartozhatnának ide. Már az elmúlt alkalommal is beszéltünk erről a témáról itt az Európai Parlamentben, hogyha a munkanélküliségről beszélek, akkor a fiatalok munkanélküliségére gondolok, hiszen itt már van egy alap arra, hogy le lehessen küzdeni a fiatalok munkanélküliségét, és ezért ez egy specifikus prioritás nem igazán helyén való lenne, tehát ez nem azt jelenti, hogy ez nem lenne prioritás az Európai Parlament számára. A négyes pontkal kapcsolatban ha megnézem a frakciók módosítóját, akkor az a benyomásom, hogy nem igazán értették azt meg, hogy ebben a pontban mit szerettem volna kifejezni. Itt a többéves pénzügyi keretről van szó, és eh, a többéves pénzügyi keretről szóló megállapodásról, és a költségvetési eh, eljárás nem szolgálhatja eh, azt, hogy ezt a pénzügyi keretet kiadjuk. Persze lehet, hogy másképp értették ezt a frakciók, lehet, hogy egyfajta figyelmeztetést akarnak adni a tanács számára. Nem szabad, hogy egy dolgot elfogadjunk egy nap, aztán a következő nap pedig más dolgot gondoljunk ki. Az elkövetkező években az MFF keretén belül kell dolgoznunk, és ezért nem nagyon lehet változtatásokat eszközölni. Természetesen nem tudunk mindent megváltoztatni, nem tudjuk az MFF-et a fejére állítani, itt nem lehet egy döntést meghozni, egy nap aztán azt mondani, hogy ez nem tetszik nekünk, és egy másik döntést meghozni. Szeretnék rátenni a másik megjegyzésemre. Nagyon sok megjegyzés vonatkozik az aratokra, illetve a humanitárius segítségnyújtásra. Itt a bizottságtól kell további információkat beszerezni, mert beszéltem az Európai Bizottsággal, kaptam információkat, de azok az adatok, amiket kaptunk, azok ellentmondásosak. Egyrésztről azt mondják, hogy jelenleg nincsen igazából probléma a kifizetésekkel, pedig minden más adat azt mondja, hogy vannak gondok a humanitárius segítségnyújtás kapcsán, illetve a költségvetés kimerítések kapcsán is volt probléma ebben az évben, viszont azt is mondják, hogy a nem kormányzati szervezetek hogy vannak problémák a kifizetéseknél, sőt, néha emiatt még programokat el is kell halasztani. Tehát elég nehéz ezt a két információt egymással összeegyeztetni, hogy tényleg ez a helyzet, tehát hogyha tényleg ez a helyzet, akkor ez egy nagyon kényes kérdés, és ezért ezt a témát mindenképpen egy, egy bekezdésben meg kell említeni. Már az elmúlt alkalommal is elmondtam azt, hogy az irányvonalak kapcsán az a legfontosabb, hogy ezek általánosak legyenek, azért, mert ezt a dokumentumot megküldjük az Európai Bizottságnak, és nem szeretnék túlságosan sok részletet kiemelni. Persze a módosítókkal egyetértek nagyjából, főként a 21-es módosítóban, mint Szidónia nyújtott be, illetve a 42-es eh, Holmájel módosításról van szó, ahol a szomszédsági politikáról beszélnek. Ezekkel együtt is értek, viszont ez túlságosan részletesek ahhoz, hogy bevegyük ezeket az irányvonalakba. A 43-as eh, Holmájer módosítóban az Európai Unió külön képviselőjéről beszélünk, főképviselőjéről beszélünk, illetve arról, hogy ezt felül kell vizsgálni, vagy a hármas szekcióról beszélnek. Ez nagyon fontos témák, viszont nem hiszem, hogy ezeknek az irányvonalaknak kell állniuk. A Mulder és Lavia módosítók, állatbetegségek kapcsán, ezek is fontosak, beszélhetünk ezekről, ez nagyon fontos akkor, amikor az Európai Bizottság tárgyal velünk, viszont hogyha itt az irányvonalakat akarjuk megfogalmazni, akkor szerintem ide ez nem passzol. Végezetül lenne egy kérdésem az Európai Bizottsághoz. Vannak-e aktuálisabb adataik a 2013-ból fennmaradó kifizetésekkel kapcsolatban? 1,3 milliárdról hallottunk a kohéziós alapok kapcsán. Nem tudom, hogy vannak-e aktualizált adataik azzal kapcsolatban, hogy mekkora az összes összeg, hiszen a 2003-as évet lezárjuk. Hogyha nincs meg ez az adatuk most, akkor esetleg később is megküldhetnék nekem azért, hogy ezt bevehessem a jelentésembe. Így sokkal aktuálisabb, megbízhatóbb adatokkal szolgálhatnék a jelentésemben. Remélem sikerült egy áttekintést adnom önöknek. Ahogy mondtam, a legtöbb frakció módosítója ugyanabba az irányba halad, és szerintem ezeket majd figyelembe tudom venni majd a kompromisszumok során. Köszönöm szépen, jelentéstevő asszony. A bizottság kapott kérdést, nem tudom, főigazgató úr tud-e kívánne válaszolni rá. Válasz. Köszönöm szépen, elnök úr, az utolsó ponttal kapcsolatban, hogy hogyan állnak a kifizetési előirányzatok. Meg tudom erősíteni a strukturális alapok esetében a kifizetési, visszatérítési kérelmek, amiket nem tudtunk december 31-ig kifizetni, 23,4 milliárd euró Ebben az összegben nagyjából az összegek fel, fele olyan összeg, amelyek még kifizetési előirányzat esetében sem lettek volna kifizethetőek, mert az auditálás időt igényel. És ami egyébként nagyon figyelemre méltó, hogy azt látjuk, hogy egy nagyon nagy eme- megemelkedés volt, mint általában, de idén még több volt, mint a de december utolsó eh, heteiben, december legutolsó napjaiban voltak, és amiből nem lesz januári-februári kifizetés, hanem ezek olyan kifizetések, amelyek nagyon meg fognak majd ugrani márciusban, éppen azért, mert ott van ez az ellenőrzési probléma, hogy a benyújtott számlákat, amit a tagállamok beküldenek, azokat egyenként ellenőrizni kell. Tehát ezt is szerettem volna megemlíteni. Nincsen most itt, nincsenek itt velem a számadatok, de el fogom küldeni bilaterális módon jelentéstevő asszonynak, mert természetesen ezek a számadatok megvannak. Szeretnék még egy észrevételt tenni a humanitárius kifizetésekkel kapcsolatban. Itt vissza kell térni arra, hogy március 4-én lesz egy ezzel kapcsolatos vita, Lewandowski biztos úr jelenlétében, és Georgeva biztos is jelen lesz ezen. Szeretném megismételni, hogy ebben a kérdésben nincsenek lényeges nagy problémák. Kifizetési előirányzatban, humanitárius területen feszült a helyzet, ezt tudjuk, de mint az összes kifizetési előirányzattal 2014-ben de ez egy olyan helyzet, amit megvizsgáltunk nagyon mérehatóan a humanitárius alapokat kezelő kollégákkal. Vannak jelentős előirányzatok, amiket idénre rendelkezésre bocsátottak, hogy ebből humanitárius segélyt nyújtsunk, tehát nem csökkentek ezek a múlthoz képest. Ami van, az az, hogy figyelembe véve a múlt örökségeit, az eltérés, tehát nyílt az olló, amit a költségvetési hatóság hozott, és a kötelezettségvállalási és a kifizethető előirányzatok. Tehát itt az olló nyílott, van egy kis lemaradásunk, amiket ki kell fizetnünk, mert a ö, költési ciklusok viszonylag rövidek a humanitárius területen, 12-18 hónap. Jelenleg nincsen probléma a kifizetésekkel kapcsolatban, és megvannak a költségvetési eszközeink, amivel a helyzetet kezelni tudjuk. Hogyha az év második felében nehézségek lennének, akkor vagy átcsoportosítással, vagy adott esetben költségvetési módosítással tudjuk ezt kezelni. Köszönöm, elnök. Köszönöm szépen, főigazgató úr. És akkor megragadom az alkalmat, hogy jelezzem, ahogy ez bejelentésre került. Megegyeztünk a múlt hétben a koordinátorokkal abban, hogy Lewandowski biztost és Gyorgyeva biztos, március 4-én meghívjuk, tehát a következő ülésünkre, hogy számoljanak be arra, hogy milyen kifizetési előirányzatokat kell figyelembe vennünk humanitárius területen, azért, mert számos nem kormányzati szervezet jelezte, hogy drámai a helyzet a terepen, ideértve azt is, hogy be kell zárni átmeneti kórházakat, például olyan terület, háborús övezetekben, amiből szörnyűséges humanitárius helyzetek alakulnak ki, másfelől pedig a humanitárius segítségen túl úgy tűnik, figyelembe véve mindazt, amit tudunk és amit hallottunk a főigazgató úrtól, hogy nagyon feszült a költségvetés és a, annak végrehajtása 2014-ben, meg kell vizsgálni az egyéb igényeket, és meg kell vizsgálnunk azt, hogy sürgősségi intézkedések, átcsoportosítások esetleg szükségesek lesznek-e, azért, hogy váratlan eseményeket is kezelni tudjunk, például éppen abban az időszakban, amikor a parlament nem fog ülésezni, mert ugye most egy kicsit kivételes évben vagyunk. Első év, amikor a több éves keretet alkalmazzuk, első új kereti költségvetés, ami sokkal kisebb, mint a korábbiak voltak. Már az év elején vannak hátralékok, ugye 23 milliárd csak a strukturális alapoknál, ahogy ezt hallottuk. Az élet az sajnos tele van váratlan dolgokkal az unión kívül, vannak különböző költséges és szörnyűséges válságok, az unión belül több klimatikus katasztrófia volt, amiből a globalizációs és igazgatási alapot mobilizálni kellett, de hát biztosnak kell lennünk abban, hogy egy rendben lévő helyzetet hagyunk magunk mögött, és ez a váratlan események is kezelhetőek lesznek abban az időszakban, amikor két parlament között leszünk. Ez március 4-én lesz, ahogy említettem, majd még erre visszatérünk. Ugyanebben a témában ketten kértek szőt, először Monika Olmájer. Elnök úr, kedves kollégák, köszönöm szépen. Először is szeretném, szeretnék csatlakozni a, az elnök szavaihoz a humanitárius segítségnyújtással kapcsolatban. Ellentmondásos az, hogyha az Európai Parlamentben itt, az Európai Unióban a menekültek számára magas standardokat követelünk, másrésztről viszont több millió ember nem kapja meg azt a humanitárius segítséget, amit már megígértünk. És emiatt hihetetlen körülmények között kell tengődniük. Ebből kifolyólag az elmúlt hónapok tapasztalata alapján úgy vélem, hogy fontos lenne az iránymutatásokba felvenni ezt, és jól találkozni majd a biztossal is emiatt. Szeretnék a kollégáknak köszönetet mondani azért, hogy a saját iránymutatásaikat és elküldték, és ez megfelel a mi iránymutatásainknak is. Tudom, hogy néha kicsit túlságosan speciális volt, amit megemlítettünk. Megértem azt, hogy nem tudjuk megemlíteni például az állatbetegségeket, de viszont, hogyha szeretnénk leküzdeni a fiatalok munkanélküliségét, és másrésztről szeretnénk magát a munkanélküliséget is megoldani, akkor azok az országok, ahol nincs olyan nagy termelés, nincsen nagy iparág, és ahol e, szükség van a támogatásra, ott kell egy európai stratégia, mert másképp nem tudunk segíteni néhány országnak, nem tudunk e, csak azzal segíteni, hogy beszélünk erről, valamit tennünk kell a kohéziós politika kapcsán, ez nem lehet európai stratégia. Én azt szeretném, hogy ha ne csak a munkanélküliség leküzdéséről beszéljünk, hanem arról is beszéljünk, hogy milyen felelőssége van az Európai Uniónak a termelés szempontjából, a munkahelyteremtés szempontjából. Itt nem csak a KKV-król van szó, hanem itt szó van az olyan ipari helyekről, mint amilyen Portugáliában vagy Spanyolországban is létezik. Nanotechnológiai specialisták vannak ott, számítástechnikai specialisták vannak ott, tehát eh, olyan stratégiákat kell kifejlesztenünk az Európai Unió részéről, amelyek segítenek ezeknek az országoknak, hogy ott bizonyos iparágak megvethessék a lábukat. A Németország területében nincs gond eh, ennek tekintetében, de az sem elég, hogyha a már meglévő ipari helyekre gondolunk, olyan helyekre is gondolni kell, ahol nincsenek ilyen e, gyökeretvelt ipari e, helyek. Tehát mindenképpen azt kérném, hogy legyen itt egy költségvetési vonal, és itt egyetemben fogalmazzuk meg ezt, mert az Európai Unió erőssége is ettől fog majd függeni, illetve az Európai Unió függetlensége is ettől fog majd függeni, illetve számos ember jövője az Európai Unióban ettől fog függeni. Ezen kívül hálás vagyok azért is, hogy utaltak a éves pénzügyi keretre. Ez nem az elsőleges célunk, kicsit másképp olvassuk ezt. 2014-ben nem lehet megfogalmazni a 2015-es irányvonalakat, és utána pedig követelni azt, hogy legyen egyfajta áttekintés. Szeretnénk világosságot azzal kapcsolatban, hogy mi a helyzet a kifizetésekkel, milyen mértékben vagyunk esetleg nehézségek közepette, majd ezt meglátjuk 2014 folyamán. Azt is szeretnénk tudni világosan, és ez lenne az én kérdésem a főigazgatón irányába, hogy 2014-ben ugyanaz a jelenség fog előállni, mint 2007-ben, hogy az első programév nem úgy folyik le, ahogy azt elterveztük, még akkor is, hogyha bizonyos fajta felhalmozás van bizonyos programok esetében, és lehet, hogy ezeket a pénzeket fel lehetne használni a humanitárius segítségnyújtás a fiatalok munkanélkülisége szempontjából, de itt még nincsen egész világos áttekintésünk. Tehát ebben a tekintetben szeretnék majd egy megfogalmazást találni, hogy a fennálló kifizetéseket tisztázzuk. Hallottam ismételten az audit kifejezést, szeretnék egyértelműen rámutatni, hogy több olyan főigazgatóság van, amelyek programhatóságként működnek, és a főigazgatóság egymás között nem tudnak abban megállapodni, hogy bizonyos országok milyen programokat hogyan hajtanak végre, vagy hogyan kell ezt megszervezniük. Nos, a programhatóság engedélyez, ők foglalkoznak részletesen ezzel, aztán pedig ugyanaz a hatóság az auditnál azt mondja, hogy én másképp képzeltem ezt el, emiatt meg kell benneteket büntetnünk. Tehát úgy vélem, hogy, hogy ezt elkerüljük, egységes standardokra van szükség azok számára, akik a programokat végrehajtják, tehát a tagállamok, számára, vagy az adott hatóság számára, vagy egyetemek számára, vagy NGO-k számára. Tehát egyforma feltételeket kell létrehozni. Hallottam már olyanról is, hogy egy igazgatóságon belül az auditot végző hatóság nem ért egyet az engedélyező hatósággal. Hát ezt nem igazán értem ez teljes mértékben elfogadhatatlan és nagy bizonytalanságot hozó körülmény. Úgy gondolom, hogy itt nem lehet majd a bizottság követelményeit teljesíteni, hiszen a bizottság maga nem ért egyet a követelményekben. Ezért nagyon fontos utalni arra, hogy a Költségvetési Szabizottság részéről ez egy elfogadhatatlan eljárás. Az auditot másképp kell kialakítani, mint az engedélyezést, azt, ezt ezt elég furcsának tartom, hogyha ez így történik. Azt is jónak tartanám, hogyha a külön megbízottak kérdését is felvethetnénk. Nem azért, mert ez egy speciális téma, ez egy strukturális téma. Itt a költségvetés struktúrájáról van szó. Hogyha a bizottság ismételten valami mást javasol, mint amit az Európai Parlament akart, akkor ismételten egy olyan helyzetben vagyunk, hogy a költségvetés struktúrája nem helytálló. Tehát a, akkor az azt jelenti, hogy a költségvetés struktúráját kell megváltoztatni. És tudjuk mindannyian, hogy mindenki nagyon szívesen megváltoztatja a költségvetés struktúráját, tehát ezért már a bizottság egy, egy díjat is nyerhetne, hogy annyira szeretik megváltoztatni a költségvetés struktúráját. Tehát úgy gondolom, hogy itt már a költségvetés megkezdése elején meg kell vitat, vitatni azt, hogyha a struktúrát meg akarják változtatni. Merci, Monique. Köszönöm szépen, Monika. Helga Trüppel következik. Köszönöm szépen. Ami az útmutatásokat illeti, szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy az EU 2020-as stratégiával összhangban a ö, költségvetésnél szét kell váratni a ö, széndiokszid kibocsátásokat, és vannak egyéb kérdések is a ö, biztonságot. Amikor a a felvételi kapcsol, kapacitás a kifizetéseknél figyelembevételre kellene, hogy kerüljön, és nagyobb mértékben, hogy ne pazaroljuk az alapokat. Tehát szeretném tudni, hogy a bizottság hogyan látja, a frontloading kérdését egyes programok esetében. Elnök, köszönöm szépen. Helga Álda Szúza következik. Köszönöm szépen, ismételten szeretném megragadni az alkalmat ezen az ülésen, hogy néhány kérdést felvessek, különösen a bizottságnak címezném ezeket. Valójában az egyik a tudományos kutatás kérdése Portugáliában. Tehát arról van szó, hogy a közösségi pénzeket ö, hogyan használjuk fel. Azt tudjuk, hogy 2009-ben a kutatási ö, költségvetés Portugálban 1,64%-a volt a GDP-nek, 2013-ban ez a százalékos összeg 1,05-re csökkent, ez azt jelenti, hogy a 2008-as szintet érte csak el. A portugál kormány azt mondta, hogy egyszerűen képtelen hozzájutni a tudományos kutatási alapokra szolgáló uniós pénzekhez. Ezt többször is elmondta a kormány, és ezzel igazolta, hogy ezeket a ö, tudományos kutatási beruházásokat nem, nem valósultak meg. Szeretném kérdezni a ö, bizottságtól, hogy ezt meg, megerősítik-e vagy sem, és tudnának-e nekünk adatokat adni. Most nem csak portugál állampolgárként, hanem mint költségvetési bizottsági tag is megkívánok nyilvánulni. Szeretném tehát tudni, hogy megtudhatnánk-e, kaphatnánk-e részletesebb információkat arról, hogy a segítségnyújtási programoknál ez hogy van? Vannak-e pontosabb adatai a bizottságnak arról, hogy ezek az alapok hogyan kerültek felhasználásra azon országokban, amelyek kapnak pénzügyi támogatást? Ez az a kérdés, ami felvetődött velem, és úgy gondolom, hogy itt van a főigazgató, tehát ma meg tudná ezt válaszolni, vagy később tudna erre válaszolni. Ugyanis ezek a ö, válaszok lehetővé tennék, hogy a 2015-ös költségvetés jobban átgondoljuk főigazgatót. Több kérdést is kapott a bizottság, önné a szó. Merci, président. Euh, Köszönöm szépen. A legutóbbi hozzászólással kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy egy kicsikét több részletre lenne szükségem, hogy pontosan értsem a témát, amivel kapcsolatban feltették ezt a kérdést, mert nem értettem pontosan, hogy mi volt a probléma, de hogyha megkérhetném a képviselőt, hogy egy picit pontosabban mondja el, hogy mivel kapcsolatban kér plusz információt, és mi az, amilyen információval már rendelkezik a képviselő, azt mondja, akkor természetesen szívesen válaszolok. Holmájer asszony kérdése következik, ez a 2014-es év összehasonlítására vonatkozott 2007-hez képest. És most akkor meg kell néznünk, hogy ugye itt vannak a kifizetési előirányzatok és a kötelezettségvállalási előirányzatok. Mint ahogy elmondtam, hogy az idei évben nagyon komoly feszültségek vannak, de a RÁL viszont a kifizetetlen kötelezettségvállalás sokkal magasabb 2014-ben, mint volt 2007-ben. Ezek tehát a tények. A kifizetési előirányzatok 2014-ben 6%-os csökkenésen mentek keresztül, ugyanakkor itt van a RÁL, ami 4,5 milliárdos növekedés mutatott 2013 és 2014 között, úgyhogy matematikailag látszik, hogy probléma van. és előbb-utóbb el fog jönni az a pillanat, amikor a teljes rugalmasságra szükség lesz, a teljes rugalmasságra az új pénzügyi keretben. Ez számomra evidenciának tekinthető. Ami pedig az évvégi eredményeket illeti, nagyon sok függ a kifizetések ritmusától. Természetesen megvoltak a becslések, már megvannak 2014-re nézve, és megvannak azok az igen korlátozott összegek a 2014-es előfinanszírozásra nézve, amelyeket már ismerünk. Itt vannak ezek az ezek a kifizetések az előző keretben, és ugye itt van az új keret, a számokat ismerjük. De a ritmust kell megnézni, tehát hogy milyen ritmusban valósulnak meg a kifizetések, és csak akkor láthatjuk, hogy az év végén mennyire jelentős összeghez fogunk majd eljutni a kifizetések területén, amelyeket még teljesíteni kell. Tehát egyelőre ennyi elemzést tudok elmondani, konkrét számokat nyilván nem tudok megemlíteni, az még korai lenne, hiszen ezeket az operációkat nem nagyon láthatjuk előre, úgyhogy nem lenne éppenséggel tudományos, ha most számokkal dobálóznék. Az audittal kapcsolatos kérdést majd inkább négy szem közt tárgyaljuk, mert még ott is vissza szeretnék kérdezni néhány dologra. Szívánó kollégám az imént már elmondta, hogy a jogalkotásban vannak annyira homályos kitételek, a kompromisszumok eredménye néha nem éppen tiszta megfogalmazáshoz vezet, hiszen az operátorok között is vannak különbségek. Hogyha megnézzük konkrétan azt a problémát, amit ön felvetett, akkor mindjárt megnézzük majd négy szem közt, hogy előre tudjuk-e vinni ezt a dossziét, vagy sem. Trüppel asszony kérdése a frontloadingra vonatkozott. Igen, igen, 2014-ben meg kell majd néznünk, a frontloadingos határozatok eredményét, hiszen számos határozat született az MFF-en belül, voltak olyan kezdeményezések, amelyeket az Európai Tanács indított el a frontloading kapcsán, a KKV-k témakörén belül, amelyek ugye szintén kihatással vannak a költségvetés tervezetére és az elfogadott költségvetésre, úgyhogy ennek az eredményeit majd folyamatosan néznünk kell. 2015-ben kell majd ezeknek a döntéseknek és határozatoknak az eredményét, a kihatását megvizsgálni a frontloading tekintetében, és nyilván ez egyértelmű kihatással lesz a kifizetésekre. Ami a nyomást illeti, a nyomás is folyamatosan növekszik, és elmondtuk már más esetekben is, más tárgyalások folyamán is, különösen a CPR és a strukturális alapok esetében, hogy itt milyen problémák merülhetnek majd fel. Ugyanis így az első periódusra valószínűleg több kifizetés jut, és ebben a költségvetési periódusban, ha fogalmazhatok így, akkor azt értem, hogy a kifizetéseket előre kellene hozni önök szerint, mert akkor hamarabb érezhető lenne a konjunktúrára gyakorolt hatása, de hát megvannak a plafonértékek, amikkel dolgoznunk kell, amiket nem tudunk átlépni. És akkor most áttérnék Holmájer asszony kérdésére, az egyértelmű, hogy amennyiben szükség van rá, akkor hozzá fogunk nyúlni a költségvetési keret által megnyitott rugalmassági lehetőségekhez ezek a rugalmassági lehetőségek azért meglehetősen korlátozott jellegűek 2014-re nézve megvan ugye a marzsunk a plafon összeg alatt, amivel dolgozhatunk. 700 millió euróról van itt szó. És még a kontingensben 4 milliárd, egy picikét több euró áll lehetőség, áll rendelkezésre. Ezek azok az elemek, ez az a mozgástér, amit kihasználhatunk a 2014-es kifizetési előirányzattal kapcsolatos problémák kezelésére. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az előadó asszony szeretne hozzászólni? Úgy látom, hogy nem, rázza a fejét. Jó, akkor arra kell emlékeztetnem mindenkit, hogy a módosítások előterjesztésének határideje az ugye tegnap lejárt, megérkezett a 60 módosító, az előadó elmondta ezzel kapcsolatban az előzetes véleményét, aztán majd meglátjuk, hogy az árnyékokkal milyen kompromisszumokat tudnak kidolgozni. Két hét múlva március 4-én lesz a szavazás, és akkor utána áprilisban már a plenáris elé kerülhet az a szöveg Strasbourgban, ugyebár jó, akkor köszönöm az eddigi munkát. Nézzük az ötös napirendi pontot, ami tulajdonképpen a 2015-ös költségvetés további részei, amit az előző napirendi pontnál nem tárgyaltunk meg. Salvador Garriga. Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök úr. Szeretném szeretnék a szabizottság nevében önnek gratulálni a tegnapi születésnapjához. Nem mondta, hogy tegnap volt a születésnapja, de mi mégis megkaptuk ezt az információt, tehát gratulálunk. Ezen kívül szeretném itt a tervezetet benyomutatni. Volt egy kis késlekedés, mert az Európai Parlament elnöke hivatali kötelezettsége miatt nem tudta az elnökségi ülést levezetni, e- ezért volt egy kis késlekedés, és ezért az egyeztetést csak később tudtuk megtartani. Mégis azért majd sikerült tartanunk az eredeti ütemtervet, ennek azért, hogy a márciusi ülésen szavazhassunk ezekről a témákról. Tudom, hogy volt egy kis nehézség a szöveggel kapcsolatban, mert csak angolul volt meg a szöveg, és azt mondtuk, hogy mindenkinek egy kicsit rugalmasnak kell lennie azért, hogy le tudjuk majd zárni ezt a költségvetési folyamatot. Néhány hónapon belül le fog zárolni a munkánk. Ebben az évben az a probléma is előállt, hogy néhány döntés, néhány iránymutatás, amit meg kell határoznunk ma, annak kiadása lesz majd a következő parlamentre is. És természetesen a frakciónknak is dönteniük kell azzal kapcsolatban, hogy milyen kiadások lesznek, és milyen prioritásai lesznek majd a parlamentnek, mi lehet majd fontos 2015-től a parlament számára. Most ezen gyakorlat során azt láthatjuk, hogy rendkívül fontos az, hogy a becsléseket elválasszuk attól, amit majd decemberben teszünk. Ez azt jelenti, hogy néhány javaslatot kell tennünk, iránymutatásokat kell megfogalmaznunk, viszont majd az új parlamentnek kell az adott döntést meghoznia arról, hogy hogyan fogják a végleges számokat meghatározni. Majd a demokrácia dönt, majd meglátjuk, hogy mi történik a választások után. Szeretném önöket arról tájékoztatni, hogy a főtitkárság által felvázolt becslések milyenek, és ezeket a becsléseket a koordinátorok megkapták az elmúlt héten. Ahogy mondtam, majd a következő parlament hozza meg a végleges döntést, viszont az irányvonalak már most egyértelműek egy realista költségvetésre van szükség, amely megfelel a költségvetési fegyelemnek és az egészséges költségvetés irányításnak. Azok a prioritások, amelyek akár meghatározott, azok is véleményünk szerint korrektek. Ezek lesznek majd a prioritások a következő költségvetési évben. Arra is emlékeztetnék, hogy ezek az időbeli beosztások, ezekről már beszéltünk, beszéltünk arról, hogy ezeket az elnökségi, illetve a költségvetési szabadsági munkacsoport körében megvitatták, és a célja ezeknek az, hogy a, az igazgatást javítani lehessen, anélkül, hogy ez negatívan hasson ki a parlament munkájára, hiszen a fő feladatunk az az, hogy a jogalkotással foglalkozzunk, és hogy a szükségszerű demokratikus ellenőrzést végrehajtsuk, ezért létezik maga a parlament. A főtitkár és a parlament igazgatása egyetetelek abban, hogy a prioritások végrehajtásához 3,383%-os növelésre van szükség. 1,8 milliárd lenne a teljes összeg, és ez a 3,83%-os növekedés 6-7 százalékot jelentene a képviselők számára is, hiszen ezeket azon képviselők számára kell kifizetni, akik júniusban távoznak az Európai Parlamentből. Ezek becslések. Ezek olyan kifizetések, amelyek szükségszerűek a képviselőkön vonatkozó szabályzat értelmében 1,42 6,1%-os növekedésről van szó. Ez megfelel a luxemburgi KAD épületre fordítandó kifizetésnek. Ez egy olyan befektetés, amely hosszú távú. 2015-ben születik meg ez a kifizetés, viszont azok a feladatok, illetve azok a kifizetések, amelyek amelyekről beszéltem, ezt 1,7%-kal fogják növelni. Ez az inflációs kvóta alatt van, ez egy beslés 2015-re vonatkozólag. Amennyiben ezt a költségvetést tartjuk, és eltekintünk ezektől a kötelező kiadásokról, amelyekről beszéltem, tehát hogyha tartjuk ezt a költségvetés, és egy 1,74%-os növekedés lesz. Ez csak akkor lesz lehetséges, hogyha strukturális reformokat eszközölünk, illetve hogyha bizonyos fajta befagyasztást hozunk létre, mint az elmúlt években. Ezt szerintem mindenképpen ki kell jelenteni. Egyetértünk azokkal a megszorító intézkedésekkel, amelyeket eszközöltek az Európai Parlament költségvetésében, itt gondolunk konkrétan azokra a megszorító intézkedésekre, amelyek a tolmácsolást, illetve a dokumentumok fordítását illetik, illetve arra a törekvésre vonatkoznak, hogy hogy itt megtakarításokat lehessen elérni, és a e, inte, illetve a fordítási főigazgatóság törekvései itt megfelelőek voltak. Nagyon fontosak voltak ezek a megszorítások itt eh, az Európai Parlamentben. 25 millió euró volt az az összeg, amelyet sikerült megspórolni a tolmácsolási fordítási költségek kapcsán, ezen kívül eh, az utazási költségeken is spóroltunk, és mintegy 28 milliót spóroltunk meg az épületek előfinanszírozása kapcsán. 2015 folyamán további megtakarításokat eszközölünk, és eh, a nyugdíjrendszert is megváltoztatjuk a képviselők számára, és ezáltal két milliót eh, tudunk eh, megspórolni. az, és lesz egy ex ante megspórolás is az épületek esetében. Amikor ezt a jelentést előkészítettük, akkor különböző adatokat alkalmaztunk, különböző számokat alkalmaztunk, illetve számokat hoztunk létre. Ezek erre a jogotási periódusra vonatkoztak. Azt láthattuk, hogy az Európai Parlament költségvetése az 2011-2012 során az Európai Parlament költségvetése csökkent, és hogyha Levonjuk ebből azt, hogy elkezdtük alkalmazni a Lisszaboni szerződést, ami miatt plusz költségek érkeztek, és a választások miatt is plusz költségeket, és ebből levonjuk, akkor azt láthatjuk, hogy az elmúlt 5-6 évben nominális értékben csökkentettük az Európai Parlament költségvetését. Ez azt jelenti, hogy ebben a jogalkotási periódusban, amely hamarosan lezárul, valódi megtakarítást eszközöltünk, és ezt konkrét számokkal is mérhetjük, és ezt már korábban is elhangzott. Úgy vélem, hogy sikerült ahhoz hozzájárulnunk, hogy az Európai Parlament kiadásait csökkentsük. Különböző intézkedéseket hoztunk meg, és hét terület van, illetve négy olyan terület van, ahol növeltünk. George Lyon munkacsoportja is beszámolt ezekről a területekről. Gondolok itt eh, arra, hogy egy fordítási rendszert hoztunk létre, egy on-demand, egy kérés alapú rendszert hoztunk létre, most már csak kérésre fordítunk bizonyos fajta dokumentumokat, van egy intézmény, közi együttműködés az EGSB-vel, a Régiók Bizottságával, Strasbourgban is megállapodtunk erről a fajta együttműködésről, ezen intézményekről. Van egy megállapodás arra vonatkozólag is, hogy más intézmények tolmácsolását biztosítja a parlament, akkor, amikor nagyobb a nyomás olyan időszakokban, és bizonyos értelemben ez néha egy kis pénzbe kerül, de viszont most mi azon vagyunk, hogy egy úgynevezett papír nélküli parlamentet hozzunk létre. A legtöbb szabizottságban már ezt bevezettük, vagyis csak is elektronikus formátumokkal dolgozunk bizonyos szakbizottságokban. Ezen kívül tolmácsolás csak kérésre történik azon üléseken, amelyek nem plenáris ülések. Természetesen minden nyelven fel kell kínálni a tolmácsolást a plenáris ülésen, de a szakbizottsági üléseken például a tolmácsolási tevékenységeket csak is az egyes képviselők kérésére fogjuk biztosítani. Nos, ennek alapján jártunk el. És ezeket a javaslatokat megküldjük majd az illetékes testületeknek. Reméljük, hogy az elnökség, illetve a szakbizottság közötti egyeztetések majd pozitívan zajlanak, és remélhetőleg így mm, már egy egész korai szakaszban meg tudunk állapodni, és így az összeget csökkenteni lehet, és így a 2015-ös költségvetés létre lehet majd hozni. Az ütemtervről néhány szót, a koordinátor ülésen beszéltünk erről, de mi minden esetre azt a célt követjük, hogy a szavazásra Strasbourgban márciusban kerüljön sor, akkor lehetne elfogadni ezeket a becsléseket. Köszönöm szépen, elnök úr. Si, Salvador. Köszönöm szépen Szávadornak, Gájer úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Az SND frakció nevében van egy-két kifogásunk a dokumentummal kapcsolatban. Először is az Európai Parlament költségvetés növelésével kapcsolatban lenne egy kifogásunk. Csodálattal személem Vidákvadrász alelnök úr munkásságát, illetve azt, amit elmondott a koordinátori ülésen, befagyasztás, spórolás szavak hangzottak el, és mindig is azt néztem, hogy most én, én tévedtem. 1,8%-ról beszéltek, Ez kicsit túlságosan magas a szociáldemokraták számára. Mi szeretnénk az inflációs kótánál megmaradni a parlament költségvetését illetően. Ezen kívül aggodalmaink vannak az eljárással kapcsolatban is. Jelenleg egy dokumentumról beszélünk, amelyet az Európai Parlament elnöksége még nem fogadott el. Lehet, hogy az elnökség ezt megváltoztatja. A parlament főtitkára sem jött még ide a szabizottságba el, a munkacsoport, illetve a koordinátori ülésre sem jött még el, most nem akarom őt kritizálni, de mégiscsak jó lenne az, hogyha beszélhetnénk vele közvetlenül az Európai Parlament költségvetéséről. Ez erre még nem került sor eddig, és ezt azért mindenképpen kicsit kritizálni kell. Mindenképpen lehetőséget kellene teremteni arra, hogy beszélhessünk erről a témáról a főtitkárral, ugyanis elég sok furcsaság van ezen eljárással kapcsolatban. Gariga kollega egy dokumentumot terjesztett itt elő nekünk a szakbizottság bizottságban, és egy február 4-i megállapodást kellene üdvözölnünk, amit én nem is ismerek egyáltalán, nem tudom, hogy ez jó-e. Abból indulok ki, hogy ez a megállapodás az EGSB-vel, illetve a régiók bizottsággal megfelel számunkra, de mégiscsak meg kell említenem azt, hogy van a jelentésben egy ilyen bekezdés, pedig nem is tudtuk megvizsgálni ezt a megállapodást. Lehet, hogy a szabizottság néhány tagja ezt a megállapodást már látta, jó lenne, hogyha írásos formában megkaphatnánk ezt a megállapodást, annak érdekében hogy tudjuk, hogy miről is van itt szó. Őszintén szólva nem igazán értem azt az érvet, hogy az újonnan választott parlament fogja majd a végső szót kimondani a költségvetéssel kapcsolatban. Ez vagy túlságosan banális ez, mert persze ősszel majd arról kell dönteni a parlamentnek, hogy mi lesz, ez nem is kell megállítani, vagy pedig meghagyjuk az egész erre a parlamentre, de ezt nem tesszük meg, mert Gariga úr, úr javaslata azt tartalmazza, hogy a költségvetési prioritásokat üdvözöljük, hogy elfogadjuk eh, a tervezeteket, de hogyha ez már nem előzetes meghatározás, ami, nem, ami megköti majd a, eh, az új parlament kezét, akkor nem tudom, hogy mi ez. Nem értem ezt az érvet, mert természetesen egy teljesen normális eh, eljárásban megkötjük az új parlament kezét. Ezt fontosnak tartom, és ezért az a kijelentés, hogy hagyjuk meg a végső döntést az új parlament számára, az vagy önmagától értetődő, vagy emögött egy politikai érdek húzódik meg, amit eddig én nem láttam át. A strukturális továbbfejlesztési lehetőségek, amelyeket a főtitkár megnevezett, ezek érdekesek, de szerintem ezekről még a frakciókban beszélni kellene, hiszen itt óriási kihatások lehetnek az egyes képviselők munkájára, illetve a politiko, politikai frakciók munkájára összességében. Nem igazán érzem jól magamat eh, emiatt. Nem hiszem, hogy jó az, hogyha megkötjük a parlament kezét a, a, a költségvetési szabadság döntése által. Végezetül úgy véljük, hogy az inflációs kvóta közelében kellene maradni, már ami a parlament költségvetésének növelését illeti, és ebben az összefüggésben be, beszélhetnénk esetleg a növekedés korlátozásáról is, hiszen minden egyes évben az Európai Parlament költségvetését többlettel zárjuk, ez jó, jó, ha van egy kis mozgásterünk, és meg kell találni a lehetőséget arra, hogy úgy korlátozzuk a költségvetés növekedését, hogy a, hogy a inflációs kóta kapcsán maradjunk meg. Helga Truppel. Point of view, um, as well. Köszönöm, elnök úr. A mi szempontunkból, ahogy ez már elhangzott, a növekedés túl magas, a 3,8%-ot nem tudjuk elfogadni, az inflációs rátához kellene ezt igazítani sokkal nagyobb mértékben. És amit Salvador Garica mondta, hogy a vannak strukturális megtakarítások, erre csak egy példát szeretnék mondani. Amikor megnézzük például az utazási kiadásokat, az elmúlt években ö, csökkentettük, de most megint jelentős növekedés mutatkozik. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy strukturális ö, megtakarítások vannak. Ez egy kicsit talán érdemes lenne kommentálni, mert nem igazán meggyőző ez, hogy ö, egy olyan témával, amiből nagyon sokat vitatkoztunk, hogy hogyan lehetne csökkenteni, most ismételten növekedést tapasztalunk. Köszönöm. Elnök, köszönöm Elga. Monika Olmájer következik. Volt egy eine kurze Anmerkung machen, csak szeretnék eh, egy rövid megjegyzést eh, tenni. Úgy tűnik, hogy Gájer kollega nem tudja azt, hogy a szabizottságban már kétszer beszéltünk tavaly erről a megállapodásról, és az alapvető pénzügyi adatokat is megkaptuk. Ezt a közös munkacsoportban még egyszer megerősítettük ugyanis itt arról a kérdésről van szó, hogy mennyit számolnak fel, mennyit nem számolnak fel. Intenzív beszélgetések voltak erről a frakciókkal. Ezen kívül a tartalmi pontok az egyműködés kapcsán mindig is nyíltak voltak, nyilvánosak voltak. Persze ezt meg lehet kapni írásos formában is. Most már megállapodtunk véglegesen, de ehhez adtuk a hozzájárulásunkat pártokon átnyúlóan. Tehát jó lenne, hogyha megkapnánk a végleges megfogalmazást, de azt szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy ezt nem a hátunk mögött tették, bennünket is megkérdeztük, sőt, még jóváhagyásunkat is adhattuk mindehez. Très bien, merci. Jan Mulder. Rendben, Jan Mulder következik. Köszönöm szépen, elnök úr, csak nagyon röviden. George Lyon nem tud itt lenni, de a liberális frakcióban nagyon is az a véleményünk, hogy a parlament költségvetésének a növekményét 1,7%-ra kellene korlátozni, és valahol meg kell találni azokat a csökkentéseket, hogy ezt elérjük. Tehát 25 millió a KAD épületre, a tagoknak külön összegek. Szerintem ezt valahogy másképpen kell megoldani, be kell ezt valahogy szorítani a költségvetésbe. Köszönöm. Jan, a jelentés készítő kíván-e hozzászólni? Igen, elnök úr, én egy értékelést ismertettem, hogy a főtitkár jelentése fogalmazta meg ezeket az elemeket. Ez egy költségvetési eljárás, egy különleges eljárás, ezt szeretném még egyszer hangsúlyozni, és majd a következő Költségvetési Bizottság fogja meghozni a végleges döntéseket majd következő ősszel fog ez megtörténni, és nem ez a Költségvetési Bizottság fog erről véleményt mondani. A múlt évben nagyon pontosan tudtuk, hogy mi, hogyan fog alakulni az idei év, és egy e, jelentést készítettünk a becslésekről, ezt e, január-márciusban meg, kidolgoztuk, és szeptemberben végül elhatároztuk, a költségvetési eljárást végigvittük, de most idén ez más lesz, mert nem ugyanazok fogják majd a véglegeset, jó, véglegeset jóváhagyni. Nyilvánvaló, hogy a Parlament Költségvetési Bizottsága fogja ezt elfogadni, de majd szeptember-októberben, azaz más kollégák, egy más Költségvetési Bizottság, egy más parlament és egy más frakciók lesznek jelen, lehet, hogy mások lesznek a prioritásaik, de nekünk mégiscsak kell valamilyen útmutatást adnunk. Ön is beszélt róla, egy nagyobb megszorítást szeretne, ebben mindenki egyetért, valamennyien azt szeretnénk, hogyha lefelé mennénk a 3,83%-hoz képest, ami a számokban szerepel. Ahogy a bolgár kollégánk mondta, vannak olyan elemek, amelyek kötelezőek amik az alapszabályokból következnek. Vannak olyan elemek, amik a, költség, amik a parlamenti képviselők jogállásában szerepelnek. Például a költségtérítések azok számára, akiket nem választanak újra. Ez benne van a jogállásban. Feltettem kérdéseket ezzel kapcsolatban a főtitkárnak, választ még nem kaptam, ezt is meg fogjuk majd vizsgálni jövő kedden az előzetes egyeztetés során, és akkor majd már többet fogunk tudni, hogy ezek a jogállásból következő kötelezettségek mennyiben valóban kötelezőek, és mennyire kell ezeket ténylegesen betartani, mert a becslések egy jó része ebből adódik ami pedig az ingatlanpolitikát illeti, ezek olyan kifizetések, amiket be kell tartanunk, eleget kell tenni. Ha ezeket nem tennénk hosszú távon, ez komoly ö, növekedéseket jelentene hosszú távon. Lehet, hogy 2015-ben megtakarításunk lenne, de 2016-ban vagy 2017-ben ez többletköltségeket jelentene, mert a kamatokat is ki kellene fizetni azért, büntető kamatokat, mert nem tartottuk be a határidőket. Ez egy nagyon jelentős elem, ez is benne van ezekben a növekedésekben. Hogy csak néhány számadatot említsek a 3,83%-ról 1,7%-ra való átérés az azt jelenteni, hogy a Költségvetési Bizottságnak 37 millió eurót kellene megtakarítania. Lehet, de ez is pénz, és lehet, remélem, hogy a frakciók majd javaslatokat tesznek, hogy hol gondolják önök, hogy ezt a 37 millió eurót meg tudjuk találni annak érdekében, hogy a költségvetés csak az inflációs rátával növekedjen. Hasznos lenne szerintem, hogyha megvizsgálnánk, hogy ez a 38 eh, mennyi, eh, milyen mértékben elkerülhetetlen, mekkora az a rész ebből, amit mindenképpen ki kell fizetnünk. És aztán majd az egyeztetéssel, a büróval és a frakciókkal meg kell nézni, hogy mely ágazatokban tudunk tovább spórolni. Jelzem még egyszer, ez egy speciális év, az első ö, év, amikor a képviselő jogállásnak egy részét újonnan alkalmaztuk, a korábbi választásokkor ilyen nem volt tehát 2010-ban abban igényben nem volt képviselői jogállás, és akkor más volt a helyzet. Most tehát ezt is meg kell vizsgálni, ezen elemeket az egyeztetés során én magam is, és az én frakcióm is, mi egyetértünk abban, hogy megszorítási szemlélettel kell a dolgokat kezelni, a megszorítási politika lehetővé tette, hogy két olyan költségvetésük legyen, ahol a tényleges növekedés valójában negatív volt. Többi években pedig költségvetési csökkentések nominál értékben történtek. Tehát most ezt valószínűleg ebben a költségvetési évben is meg tudjuk tenni, de abban az esetben, hogyha pontosan tudjuk, hogy mi az, ami kötelező kifizetés tiszteletben kell tartanunk a régiók bizottságával, a Szociális Bizottsággal kötött egyességeinket is. Holmányra azt, mondja, ezt nagyon jól elmondta, ebből lehet némi megtakarítást elérni, ezt mindenkivel tudatosítani kell. Továbbá van némi késedelmünk, mert Schulz elnök nem tudott elnökölni a Strasburgi irodaülésen mert más szakmai kötelezettségei voltak. Tehát nem a főtitkárnak a hibájából, hanem Schulz elnök úr nem tudott elnökölni a bíróülésen. Következésképpen, hogyha egy hét csúszásban vagyunk, annak ez az oka. És ma erről úgy tárgyalunk, hogy a bíró nem foglalt álláspontot, és nem történt előzetes egyeztésem. Én tovább, én tovább azt kértem, hogy tegyünk egy kis erőfeszítést, figyelembe véve a rendkívüli körülményeket. Kérem, hogy egy kicsit legyenek türelemmel, és együttműködést tanúsítsanak, hogy a jövő héten lehessen egy hasznos és gyümölcsöző előzetes egyeztetésünk, ami aztán majd lehetővé teszi, hogy olyan február 24-e körül tényleges egyeztetést tartsunk. Gájer úr következik. Köszönöm szépen, csak röviden kértem szót, mert szeretnék kitérni a két megjegyzésre. Persze a régi bizottságával és az EGSB-vel megkötendő megállapodásról hallottunk persze, de mégis jó lenne, hogyha a végső eredményt láthatnánk papíron. A második dolog az az, hogy nem hiszem, Karika kolléga, hogy az a frakció feladata, hogy a megtakarításokat megtalálják. Persze a képviselők elgondolkodhatnak azon, hogy tapasztalatunk alapján hol lehetne megtakarítást eszközölni, viszont a szakbizottságunk, illetve a parlament, a főtitkár hozza meg a tervezeteket, és az ő feladatok, ő feladata, illetve a munkatársak, a hivatalok feladata az, hogy ezeket a megoldásokat megtalálják. Úgy vélem, hogy eh, a főtitkárnak kell meghoznia, ezzel neki kell végrehajtania a döntéseket. Merci, dernier orateur. Köszönöm szépen, Görán lesz az utolsó hozzászólónk. Köszönöm szépen, Szálvadornak szeretnék feltenni egy kérdést. Itt ugye a 36 millió eurós megtakarításról és az infláció követéséről van szó. Nagyjából minden évben megtörténik az, hogy komoly többlet marad, van egyébként statisztikánk arról, hogy ez mennyi szokott lenni, tehát hogy mennyi mozgásterünk van itt a költségvetésen belül, mert amennyire én visszaemlékszem, a 35 milliónál még több is volt a legutóbbi többlet, mondjuk nem biztos, hogy jól emlékszem, csak jó lenne, hogyha meglennének a parlament költségvetéséről ezek a záró eredmények. Van erről valami statisztikánk? Salvador, válaszolnál erre a kérdésre? Hát sajnos nem tudok válaszolni erre a kérdésre. Ugyanis mindössze annyi statisztikával is konkrét számszerűsített adattal rendelkezem, hogy mennyi megtakarításra lenne szükség, hogy megközelítsük azt a számot, ami ugye az inflációt követi, tehát ami a célunk. De az adminisztrációtól tudok további adatokat kérni, hogyha ez a képviselőket érdekli. Biztos vagyok benne, hogy a számokat egyébként lefelé ki kellett igazítani, de megnézem majd a parlament adminisztrációjával és a büróval, hogy hogyan is állnak ezek a számok. Az egyeztetés folyamatosan zajlik, nagyon komoly munkát kell elvégeznie a bürónak, éppen ezért kell még várnunk a végleges adatokra. Úgy vélem, hogy összességében egy sokkal alacsonyabb összegben meg tudunk majd állapodni, és hogy ez megfelelő lesz a parlament számára. És úgy gondolom, hogy ez vonatkozik majd az újonnan megválasztott parlamentre is az egyértelmű, hogy megnézzük, hogy melyek azok a költségek, amelyek nem csökkenthetőek, ezt majd az adminisztrációval és a büróval mindenképpen meg kell majd beszélnünk, ez a mellékletekben is szerepel. Jó, még egy utolsó hozzászólást engedélyezek, tessék. Nem a 2015-ös költségvetésről kell most beszélnünk, hanem kaptam egy információt méghozzá azt, hogy a régiók bizottságában elhangzott az, hogy volt egy olyan ülés, ahol a regi szakbizottság tagjai is ott voltak, és volt egy 12 milliárdos költségvetési sor, amely nem került teljes egészében felhasználásra, amelyet át kellett ütele, ütemezni, és 2013 végén 10 milliárd ebből nem került kifizetésre. Aztán januárban, februárban a DG Regi azt mondta, hogy ebből 6,2 milliárdot ki lehetne fizetni, úgyhogy úgy tűnik, hogy ezek a 2013-as pénzek, ahogy visszajönnek, 12,5 milliárdos hiány van 2013-ban a legutóbbi adatok alapján, ami azt hiszem, hogy elég komoly kihatással lesz a jelenlegi évre, úgyhogy gondolkozzunk el a 2014-es költségvetési módosítási lehetőségeken. Köszönöm szépen. Itt most a bizottság költségvetéséről van szó, ami akkor került sorra, mint napirendi pont, amikor ön még nem volt ott. Egyébként március 4-én Georgieva és Lewandowski biztosok részvételével lesz majd egy meghallgatásunk, amely a költségvetés végrehajtásáról szól majd a 2014-es évben, illetve annak első trimeszterében, és meg fogjuk vizsgálni a kifizetési előirányzatokkal kapcsolatos különleges igényeket, illetve a humanitárius segélyre vonatkozó kérdéseket. Na most. A parlament költségvetésének előkészítésével kapcsolatban hogy tudom összefoglalni a munkát? Nézzük a napi rendet, ez még nem végleges, csak egy tervezett munkarend. A bürónak 24-én kell elfogadnia a szöveget, és lesz egy előzetes egyeztetés február 18-án a Költségvetési Szakbizottság delegációja és a bűró delegációja között. Aztán a formális egyeztetés február 25-én lesz a budget és a büró között, 27-e február 27 a módosítók benyújtásának határideje, szakbizottsági szavazás a következő ülésünkön március 4-én, és a márciusi plenárison már napirendre is kerülhet ez a téma. Jó, akkor azt hiszem, hogy eddig elég jól tartottuk magunkat az időkerethez, és akkor következzék a szavazás. Nem mindennapi szavazásról van szó. Inge Gressle az előadónk. És arról van szó, hogy az előadónak mandátumot kell adnunk hogy a politikai megállapodás megkötése után az MFF-re vonatkozólag az egyeztetést el tudja kezdeni. Ingét kérdezem, hogy szeretné -e röviden bemutatni ezt a dossziét, mielőtt szavazunk? Igen, köszönöm szépen. Egy technikai és teljesen rendben lévő jelentés az MFF tárgyalás eredményeit hajtja ez végre, a Connecting Europe eszköz, illetve a strukturális alapokról van itt szó. Ezt az áttekintést már a 2012-es költségvetési áttekintésben is kértük. A költségvetési rendelet 13-as cikkét változtatjuk meg, és plusz rugalmasságot vezetünk be a sürgősségi e, alapok, illetve a Connecting Europe eszköz esetében ezt sem vitatott, a tanácssal sem volt semmilyen fajta probléma. A CMI rendeletet most hagyták jóvá, a tanács már, a bizottság már, már javaslattal élt, ezeket az kiegészíteni. Mindenképpen a költségvetési rendeletet kellett itt frissíteni. Szeretnék minden kollégának köszönetet mondani azért, hogy nem nyújtotta be módosítókat. Igazából egy álomdosszié volt. A tanácssal kell még most majd erről tárgyalnunk. Még egy kis egy megjegyzés. A PPP-vel kapcsolatos rész a függelében is benne van, és ezt a tanács és a bizottság elfogadta formálisan. Az eljárást illetőleg örülök annak, hogy Jutta lesz majd itt a tárgyalás vezetője a tanácsban nem igazán akarják a Connecting Europe projekt rugalmas áttételét, de mindenképpen azt szeretnénk, hogyha ezt lezárnánk a ciklus végéig, mert különben az lenne, hát, hogy áprilisban lenne egy első és de kellene a tanácsot tárgyalni. De nagyon remélem, hogy gyorsan el lehet intézni ezt a kérdést, és tényleg sikerül majd a rugalmasságot alkalmazni. Rendben van, köszönöm szépen. Itt van mindenkinél a szavazókártya? Mert akkor így gyorsan meg tudjuk nézni, hogy megvan-e a kvórum a záró szavazáshoz. Vagy pedig szavazunk készfeltartással? Jó, akkor most blogban szavazunk készfeltartással az egyesről és a kiegészítő szóbeli módosítóról mellette ellene egy ellenszavazat tartózkodás van-e? Egy tartózkodás. Jó, akkor ezeket elfogadtuk. Jogalkotási javaslatról mellette ellene tartózkodás. Egy tartózkodás volt, elfogadtuk. Jogalkotási állásfoglalásról mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. És akkor most jön a záró szavazás, ami tulajdonképpen a tárgyalási mandátum, amit ingének adunk. És akkor most azt javasolnám, hogy géppel szavazzunk. Kinek nincsen szavazókártyája, most integessen. kezdjük előről, akkor mégiscsak szavazzunk. Jó, a szavazást megnyitom, a szavazást lezárom. 30-an szavaztak, 29 igen és egy nem. Na most, akiknek nincsen szavazókártyájuk, ki szeretne mellette szavazni, akkor kettőt, hármat hozzáadunk a támogató szavazatokhoz. Valaki szeretett volna ellene szavazni, csak nincsen kártyája? Tartózkodó, akinek nincsen kártyája? Jó. Akkor 32 igen szavazat, egy ellenszavazat, és tartózkodás nincs, akkor ezzel a nagyon erős mandátummal most felruháztuk ingét, és gratulálunk is neki. Rendben van, akkor a szavazás megvolt. Kimondjuk, hogy létrejött a tárgyalócsapat, és a tárgyalócsapat el is kezdheti a munkáját, és természetesen beszámol majd a szakbizottságunknak az elvégzett munkáról. Rendben van. Van még más szavazásunk is. Hogyha jól értem, akkor Annie Jensen témájához nincsenek átcsoportosítások, viszont Mónika Holmeyer témájánál van egy, úgyhogy ezt jó lenne, hogyha Monika be is mutatná nekünk. Ez a 16-os, tehát a 15-ösnél nincsen változtatás, a 16-osnál viszont van egy az egyéb szakaszoknál, a régiók bizottságára vonatkozik ez az átcsoportási kérelem. Egy darab átcsoportosítás, hogy az ECR létrehozhasson egy frakciót. Gyorsan meg kellett keresnem a dokumentumot. Most uh, arról van szó, amiről már döntöttünk tavaly, vannak bizonyos fajta mm, előrányzatok a frakciók számára, a régi bizottság esetében, és emiatt egy AD9 posztot kell átalakítani, áll, állandó posztból egy átmeneti posztot csinálnak, az ECR frakciónál, ez egy új politikai csoportosulás ott, és itt ők kaphatnak személyzetet is, munkatársakat is, és emiatt alakítjuk át ezt az AD9-es posztot. Rendben van, köszönöm szépen. Megjegyzés van-e? Nincs. Jó, átcsoportosítás mellett ki van? Jó, ellene egy ellenszavazat tartózkodás, A, akkor megszavaztuk ezt az átcsoportosítási kérelmet. Más átcsoportosításunk nincs, az ingatlan politikáról nem kell most szavaznunk, úgyhogy akkor a szavazásokat lezártuk, de még vissza kell lépnünk egy kicsit a napirenden, François Alfonzi napirendi pontjai következnek. Először is a Széchellel megkötött halászati partnerségi megállapodás, ami nem más, mint a tízes napirendi pont, kedves Alfonzi kolléga parancsoljon. Euh, Tehát ezek olyan halászati megállapodások, amelyeket már megszoktunk, mert számos ilyen jelentés euh, volt a bizottságunk előtt. Az első kérdés a Seychelles szigetek és egy olyan költségvetés, ami 30,7 milliós összeg 6 évre, tehát kb. 5 millió euró évenként. Ez a megoldás, megállapodásnak két része van, egy kereskedelmi és egy halászati tevékenység támogató része az adott országban, és különösebb, tehát mindenképpen egy pozitív véleményt szeret, ajánlok, javaslok. Köszönöm szépen, kedves kollega, mondja az elnök úr. Tehát a határidő a holnap van a módosítóknak, és a költségvetésről majd március 4-én fogunk szavazni, és akkor még megfelelő időben adunk egy véleményt a halászati bizottságnak, akik 17 március 17-én fognak szavazni. Ugyanez vonatkozik a komor szigetekre is. Egy, először is ez egy tizedik, tized része az előző összegnek, tehát kevésbé fontos megállapodás. Viszont van egy kis probléma, amit itt jelezni kell a szakbizottságban. A komorei kormány az európai társaságokkal közvetlenül tárgyalt, hogy a nem európai zászlójú hajók is halászati jogot kaphassanak. Ez viszont a kizárólagosságot kizárja, illetve megsérti, ami a megállapodásnak a része de figyelembe véve ezt, azért ezzel együtt lehet pozitív véleményt adni, kicsi összegről van szó, én szerintem ezt a értelmes, hogyha a bizottság tisztázza. Az előző az hat éves volt, most ez csak egy három éves megállapodás, tehát kevesebb az idő is, és remélhetőleg a következő megújításra a bizottság képes lesz rendet tenni a a halász, az Európai Halászati Társaságok és jó tulajdonosok között. Azért mindenek ellenére pozitív véleményt javaslok. Elnök azt mondja, nagyon jó, vannak-e kérdések a jelentéskészítőhöz, ugyanazok a határidők vannak, a módosításokra holnap 18 óraig van lehetőség, március 4-én Költségvetési Bizottsági Szavazás és a Halászati Bizottság március 17-én szavazhat. Következik a 12-es pont amely egy globalizációs alkalmazkodási alap igénybevétele a valenciai textiliparban dolgozók. Dárten úrnak a jelentéséről van szó. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném ismertetni ezt a jelentést. Ahogy ön is elmondta, ennek az a célja, ...560 elbocsájtott munkás volt, kb. 200 üzem dolgozik a textiliparban, Valenciában Ez az átcsoportosítás még a jelenleg hatályban lévő rendelkezések értelmében fog megtörténni, mert az új még nem lépett hatályba. Néhány eh, speciális pont van a Frederiknek a jelentésében eh, nagyon jó, hogy a bizottság nagyon gyorsan reagált, négy hónap volt ez a gyors reakció ebben az esetben, tehát nem vagyunk késésben. A valenciai ö, község már dolgozott ezen a témán, az európai pénzalapok már kifizetésre kerültek, illetve folyamatban van a kifizetésük, ez is jó, és megfelelnek a kifizetések aznak, amit ezzel az alapban szeretnénk látni, tehát munkahelyi képzés, átképzés, egyebek. Megfelelő koordináció és megállapodás volt a szociális partnerekkel Valenciában. Nincs kettős finanszírozás a strukturális alapokkal, nincs párhuzamos finanszírozás és azt szeretném javasolni, hogy a, az új EGF szabályzattól figyelembe vételével történjen ez, tehát a mobilizációs kritériumok az unió pénzügyi hozzájárulásának a növelése, stb. stb. Tehát összességében támogatjuk ezt a, az elképzelést. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Vajló Szálvador. Szeretnék rámutatni arra, hogy az Európai Bizottság első alkalommal több, kevesebb, mint hat hónap alatt elvállal, elvállalta ezt a kérést, ami azt jelenti, hogy az Európai Bizottság kezd hatékonyabbá válni és gyorsabban reagál és ad válaszokat az ilyen kérésekre amit a jövőben is remélhetőleg így fog majd tenni. A másik, hogy Valencia pedig tapasztalatokat szerzett abban, hogy hogyan le kell kezelni a globalizációs alkalmazkodási alapból történő ö, kéréseket. További ö, ö, igények merülhetnek fel, mert teljesen kiesett itten a termelés az Európai Unióban, mert átment ezek, ezek a textilipari termelések harmadik országokba a jövőben, és majd meg kell látjuk, hogy hogyan fog reagálni Valencia a textilipar ilyen változására, és hogyan lesz képes a textilipar egy átfogó európai választ adni erre a, ennek az iparágnak a tevékenységére, és még én is javaslom, hogy ezt fogadjuk el. Elnök, köszönöm szépen. Más észrevétel nincsen, akkor emlékeztetnék az ütemezésre. A módosítók határideje február 19-e, a szakbizottsági szavazás február 13-án lesz, és márciusban lesz a Költségvetési Bizottság szavazás úgy, hogy majd márciusban plenárisra kerülhessen. Tehát akkor még egy utolsó pontunk van. Az uniós nemzeti közkiadások kérdése. Üdvözöljük Ameli Barbier Gosár asszonyt és Núñez Ferez urat. Barbier Gosár asszony a Strasburgi Egyetemről érkezett, másik meghívottunk pedig a CEPS-től. Egyébként volt ö, már alkalmunk egy első eszmecserét folytatni a múlt héten hasonló témakörben. A Költségvetési Bizottság azért tartotta fontosnak megrendelni ezt a tanulmányt, mert mind az elkövetkezendő 7 év költségvetési keretének vitája során csak úgy, mint a az európai szemeszter kialakítása során szükségünk van arra, hogy pontosabban lássuk, milyen kapcsolat van a közösségi költségvetés és a nemzeti költségvetések között, az európai költségvetés milyen mértékben hat a nemzeti költségvetésekre, milyen emelő hatást ad a nemzeti költségvetéseknek, és a fordított irányban a nemzeti költségvetések milyen mértékben finanszíroznak európai politikákat, például az addicionalitás elve alapján, vagy közös európai célkitűzéseket. Tudván azt is, hogy a parlament eh, ezen belül pedig elsősorban a Költségvetési Bizottság a GDP kb. egy százalékával rendelkezik, és nem tud jelentős közösségi politikákat finanszírozni, és még kevésbé nagy európai célokat, mint például a Európa 2020. Tehát ezért szükséges, hogy tisztában lássunk, és ezért rendeltük meg ezt a tanulmányt. És köszönöm szépen, hogy most akkor a fűtéseiket ismertetik velünket. Asszonyom, öné a szó. Jó napot kívánok mindenkinek, köszönöm, a, hogy itt szólhatok. Én elsősorban a költségvetési kompetenciák megoszlásáról szeretnék beszélni közösségi és nemzeti szintet vizsgálva. <clears throat> Abban a logikában, hogy költsünk jobban közösen, ez azt jelenti, hogy a tagállami költségvetések általában most szanálás alatt állnak, tehát a jobban költsünk együtt kérdések feltétlenül felmerül ahhoz, hogy ezt a kérdést meg tudjuk válaszolni, ez pontosan látni kell, hogy ki, ki mit csinál, hogyan oszlanak meg a kompetenciák a közösségi és a nemzeti szint között. Ebből következik az a megközelítés, amit itt ma be fogok mutatni, ez az úgynevezett agregált megközelítés, ami azt jelenti, hogy egy, ugyanabban az időben mutatjuk be a közösségi és a nemzeti szintet, hogy pontosan lássuk, hogyan történnek ezek a feladat megosztások. Kettő célja van ennek a tanulmánynak. Az első, hogy a közösségi kiadásokat értékeljük az Unióban, miután agregáltuk a közösség és a nemzeti szintet, ez az első része a tanulmánynak, amit megtalálnak abban a dokumentumban, amit megkaptak. A második cél, hogy összehasonlításokat tudjunk végezni nemzetközi szinten, és az európai közpénzek rendszerét összehasonlítsuk más modellekkel, amelyek léteznek a világban. Tehát a mai tájékoztató lényege ezek az összehasonlítások, ahol a hivatkozási alapok pedig a éves pénzügyi keret különböző rovatai. Egy általános megközelítéssel kezdjük, hogyan áll, ki, hogyan áll Európában a több szintű finanszírozás. Itt van a táblázat önök elő, ami mutatja a feladat feloszlást, a, felosztást a közönségi és a nemzeti szint között. Itt minden kiadás szerepel. Látják, hogy 90%-os a nemzeti szinten történik, és 2% történik közösségi szinten. Összehasonlításként itt a például a Kanada és az Egyesült Államok szerepel, ahol eléggé eltérő. Az Egyesült Államokban a központi szint az 64%-ot tesz ki, Kanadában pedig 37%-ot. Ez egy első összehasonlítási elem, de azt is látni fogjuk, hogy attól függően, hogy milyen területet vizsgálunk, vannak, amikor sokkal nagyobb a közösségi rész. A második sorban azt látják, hogy szociális védelmi szociális és egészségvédelmi kiadások nem szerepelnek, mert ezek a nemzeti költségvetésekben vannak. Hogyha ezeket levonjuk, akkor a közösségi és a nemzeti feladat megoszlás 96% és 4% és megvan úgynak ugyancsak a számok Kanadára és az USA-ra vonatkozóan is. Ez az első megközelítés természetesen nem elégséges, mert utána a részletekbe kell menni, és meg kell vizsgálni az egyes tevékenységi területeket, és azt tapasztaljuk, hogy a közpénzek e, európai megoszlással közösségi és nemzeti szint között három különböző területen szeparádik, a verseny, a külkapcsolatok és az administratív költségek. Most azt javaslom, hogy nézzük meg ezeket a különböző tevékenységeket, és nézzük meg, hogy a jelenlegi közpénzszervezés miért mondható jelentős mértékben atipikusnak. Kezdjük először is a versenyképességgel növekedés és foglalkoztatás. Az összes további táblázat is hasonló módon fog megjelenni. Az első két oszlop az az unióra vonatkozik, utána USA, és azt következően, követően pedig Kanada. És mindig látjuk azt, hogy a központosított rész mennyit tesz ki, itt ez az európai a közösségi, és mennyi a decentralizált, Európában ez a nemzeti szintet jelenti. És amit tapasztalhatnak, hogyha elolvassák ezt a, tá, ezt a táblázatot, akkor azt láthatjuk, hogy az energia és esetén a verseny és az innováció tekintetében a közösségi szint viszonylag kevés ahhoz képest, ami máshogy történik, például USA-ban, Kanadában. Gazdasági szempontból ennek vannak okai, és eh, hogy miért, eh, ugye a volumen gazdaság miatt, és van egy általános tendencia hogy ez ilyen típusú kiadásokat ö, központosítják. Ugyanez nem vonatkozik a közlekedési és oktatási költségekre, ahol például azt látjuk, hogy Kanadában ezek meglehetősen decentralizált kiadások, és ugyanez igaz az Egyesült Államokra is. Tehát az energia, innováció, versenyképesség tekintetében az európai szervezetnél a más a megoszlása a közösségi és a nemzeti szint között. Ha tovább folytatjuk az elemzést, akkor itt van a kohézió kérdése, illetve természeti erőforrások a megőrzése, a szabadság, e, igazságszolgáltatás, kultúra, látják, hogy ezeken a területeken elég erős a decentralizálás, és végül is a közpénzek az unióban nem állnak nagyon távol attól a megoszlástól, ami másod is tapasztalató. A regionális kohéziót és a mezőgazdasági vidékfejlesztés és halászatot látjuk, akkor ott pedig azt tapasztaljuk, hogy a mezőgazdasági kiadások a vidékfejlesztésnél tulajdonképpen központosítva van, még kevésbé vannak központosítva, mint az USA-ban, egy kicsit jobban, mint Kanadában, ezért mindenütt központosítás van, ugyanez van vonatkozik a regionális tevékenységekre, ami erősen hasonlít a kanadai példára. Az egyéb sorok, amik fehérek vannak, azok elfőként szociális kiadások, szociális védelem, egészségügy, lakhatás, ahol a nemzetközi összehasonlítások nem teszik lehetővé, hogy következtetéseket vonjunk le azokra a modellekre, amelyek vannak. Van, ahol centralizált, van, ahol decentralizált, itt különböző szociális döntések vannak, és ebből igazi tendencia nem fogalmazható meg Ugyanez igaz a környezetvédelmi kiadásokra is. Azzal fejezem be az előadásomat, hogy a külös, külkapcsolatokat és az administratív kiadásokat vizsgáljuk. A külkapcsolatok humanitárius kérdéseket kivéve ezek mind teljesen nemzetiek az Unióban, szemben a kanadai és az amerikai modellel. Itt van azért egy finomítás, hogy a humanitárius segély és a szomszédországoknak nyújtott segélyek esetében viszont közösségi felhasználásról van szó. És végezetül az administratív költségek, és amit nem feltétlenül szoktunk hangsúlyozni, az administratív kiadások területén a működési és a a hitelkamatok, miután a közösségi intézmények nem tudnak eladósodni, tehát itt az adósságszolgálat az kizárólag a nemzeti szinten jelenik meg, ami másod nem így van. Ugyanez vonatkozik a működési költségekre, a 90%-a az nemzeti kiadás az Unióban. Ezzel a nagy átfogó, nagyon színes táblázattal végzem, aminek az a célja, hogy szintetizálja azt, hogy jelenleg az Unióban hogyan oszlanak meg a különböző kompetenciák. Az összes köztevékenység 2007-2013-as időszakot vizsgáltuk, és amit érdemes ebből megegyezni, az az, ami lilán szerepel, azok a területek, ahol jelenleg az Unióban meglehetősen atipikus kompetencia megosztást látunk szemben az egyéb lehetőségekkel. Az egyéb területeken vagy nincs tendencia, vagy pedig nagyon hasonló ahhoz, ami más országokban is történik. Köszönöm szépen a figyelmüket. Merci beaucoup. C'était extrêmement clair. Köszönöm szépen, teljesen egyértelmű volt az előadás, rengeteg információt kaptunk és mielőtt megadjuk a szót Nyújjász úrnak, és megnyitjuk a vitát, én magam szeretnék feltenni egy kérdést a külkapcsolatokra vonatkozó táblázatról és a humanitárius segélyekről. Megnéztük az európai adatokat, azért itt nagyon komoly összegek mozognak. Ugyanakkor itt van az USA, a maga 50 államával, meg Kanada, és ott egy nagy nulla szerepel. Ez kicsit elhamarkodott, nem? Hát az OECD adatok alapján ezt az adatot kaptuk, a humanitárius segélyek tekintetében amerikai szinten. Ezek mind szövetségi jellegű harmonizált kiadások, és hát az OECD-től kaptuk ezeket az adatokat, az szerepel itt. Köszönöm szépen, Szenyor Núñez parancsoljon. Köszönöm szépen, angolul fogok hozzászólni. Ami a tanulmányt illeti, arra kértek fel minket, hogy az Európai Unió költségvetésének kihatásait nézzük hogy ez tulajdonképpen csak egy csepp a tengerben, vagy pedig ez egy valóban vezető szerep, egy motor. Összesen egy százalékról van egyébként itt szó az Európai Unió teljes GDP-re nézve, és a teljes közkiadások két százalékáról. Az egyik kérdés, amit feltettek, az az, hogy ez milyen emelő hatással jár, de azért egy kicsit részletesebben beszélnék erről. A költségvetés ugyanis összetett, és maga a felemelő hatás igazából azt jelenti, vagy attól függ, hogy mennyi pénzt mobilizálnak, Úgyhogy szerintem nem csak a felemelő hatást kellene nézni, hanem minden egyes hatást, amely indokolja ezt a felemelő hatást. Úgyhogy egy picit bonyolultabb volt azért ez a tanulmány, mint hogy csak a felemelő hatásokat figyelte volna. Több tanulmányt is elkészítettünk egyébként, és leginkább a versenyképességre, a kohéziós politikára koncentráltunk, valamint a külső fellépésekre, mert itt is voltak nagyon érdekes adatok. A kapot is megnéztük, de ami a közvetlen kifizetéseket illeti, az Európai Unió ugye elkötelezettséget vállalt ezek teljesítésére, Úgyhogy itt a beruházási oldalt néztük csak a költségvetésben. Magukat a az alapokat nézve tulajdonképpen a teljes költségvetés kétszeresének megfelelő adatokhoz jutottunk el, hiszen itt van a társfinanszírozás ezt is figyelembe véve már összesen háromszoros, négyszeres, vagy háromszorozó négyszerező hatásról számolhatunk be ezek a valós, megvalósuló beruházások. A kalkulációk alapján a tőke felhalmozódásnál, amikor megfelelő a beruházás, akkor ennek hosszú távú hatásai lesznek méghozzá a GDP-re nézve, tehát hosszú távú pozitív GDP hatásokat állapíthattunk meg, gy tehát az Európai Unió költségvetése mindenképpen pozitív előjellel zárul. Voltak itt kisebb kiegészítő tanulmányok is, A dokumentumban szerepelnek nem csak a közvetlenül a GDP-hez kapcsolódó kitételek, hanem ennél egy kicsit szélesebb kérdések is. A tapasztalataim egyébként azt mutatják, hogy a nemzeti eljárások és stratégiák normalizációja igen pozitív eredménnyel zárult, és ennek a hatásait sem szabad elhanyagolni. A következő pont az, hogy megjelentek új finanszírozási eszközök, de most meg kell néznünk, hogy ezek az eszközök mennyire jelentősek. Ezek szerintem rendkívüli jelentőséggel bírnak a jövőbeli költségvetésre nézve. Természetesen a támogatásokat nem helyettesítik, de azért lehetővé teszik, hogy különbséget tegyünk a támogatandó beruházások, illetve a refinanszírozással is működő beruházások között. Ez tehát nagyon komoly lehetőségeket rejt, és javítani fogja az EU-s költségvetés emelő hatását. Ami az egyes külön szakpolitikákat illeti, az OECD adatok szerint a kutatási politikára nézve az európai gazdaságnál nagyon komoly hozzáadott érték jelent meg, tizenháromszoros emelő hatást figyelhettünk meg tehát minden egyes beruházott euró tizenhárom eurót termelt. Az ipari politikákra még jobban kellene koncentrálni, mint ahogy a múltban tettük, és meg is jelent az RSS refinanszírozási facilitás a kutatás területén. Itt az iparképviselői különböző eszközöket oszthatnak meg, amelyek 10-14 szeres emelő hatással jártak. Úgyhogy a gazdaságra gyakorolt hatás tulajdonképpen az egész EU-s költségvetés kétszeresét teheti ki, bár összesen a költségvetés 5%-áról van szó. Tehát, hogy itt van ez az 50-70 milliárd, ami beruházásra kerül, ez körülbelül ugye 5%-nak felel meg, és végül pedig egy billió euróhoz juthatunk el. Ezek nagyon fontos eredményei a tanulmánynak. Nézzük akkor most a kohéziós politikákat és az itteni mobilizációs eredményeket. Itt háromszoros emelő hatást láthatunk a támogatásoknál, itt is vannak új elemek, új eszközök. Hogyha a hatásokat nézzük, akkor itt a számításaink azt mutatják, hogy a teljes kifizetések az EU költségvetéssel együtt, tehát az EU és a nemzeti támogatás körülbelül kétszeres emelő hatással jár. Tehát a hatás a költségek kétszeresét teszi ki infrastruktúrában, támogatásban. Nyilván nem várhatunk ugyanolyan eredményt, mint a kutatásfejlesztés témakörében, de még így is nagyon jelentősek a hatások. Ami a támogatást illeti, ezek mind EU-s célokkal valósulnak meg, tehát itt az EU-s hatás mindenképpen magasabb, mint a nemzeti hatás. Hogy ezt pontosan megvizsgáljuk, ahhoz egy újabb tanulmányt kellene elkészíteni, de az általános eredmény mindenképpen pozitív. Lépjünk tovább a finanszírozási eszközöknél. Itt még azt szeretném elmondani, hogy az infrastruktúránál is vannak új eszközök, aztán itt vannak a projektkötvényekre vonatkozó kezdeményezések, aztán a közlekedés, mindezek azt mutatják, hogy a hosszú távú garanciák sokszor 30%-os növekedést tudnak létrehozni, ami a projektkötvényeket illeti, ezekben is nagyon komoly potenciál rejlik, de ez még csak most kezdődött el ez a kezdeményezés, úgyhogy nem tudok számokat mondani. Reméljük, hogy a mobilizáció megfelelő lesz majd, és természetesen vizsgáljuk az eredményeket és ami a külszolgálatot, a külső tevékenységeket illeti, ezeket bevontuk a tanulmányunkba, ugyanis úgy látjuk, hogy egyre több finanszírozási eszköz lép fel az előző MFF-hez képest a külső tevékenységek területén. Más finanszírozók érdeklődését is felkeltették ezek a lehetőségek, úgyhogy úgy tűnik, hogy ezeknek a metódusoknak köszönhetően egy kétszeres emelő hatást sikerült elérni, tehát minden 50 millió euróra újabb 50 millió euró jut. Tehát meg kétszereződnek a fejlesztési lehetőségek, a finanszírozási eszközök esetében. A fejlesztési támogatások ugye csak egy kis részét teszik ki a külső tevékenységeknek, vagy külszolgálati tevékenységeknek, de ez az emelő hatás mindenképpen fontosnak mondható. Az Európai Unió költségvetésének tehát összességében nagyon pozitív kihatása van, ugye a kapot kivettük, mert ez itt kötelezettség az Európai Unió részéről, és ezen kívül összességében úgy találtuk, hogy a hatás kétszerező, vagy akár négyszerező hatás is lehet a beruházások területén. Ezek voltak tehát a végleges eredményeink. Konkrét összegekkel nem mindig tudtunk dolgozni, névértékeket nem mindig tudtunk pontosan megállapítani. Hát az általános számok sokszor túl általánosak, a specifikus adatok meg sokszor túl specifikusak, úgyhogy megpróbáltuk úgy elkészíteni a tanulmányt, hogy a kapcsolatok az általános és a specifikus összegek között megmaradjanak és érthetőek legyenek. Minden esetre azt megállapíthatjuk, hogy az Európai Unió költségvetése nem csepp a tengerben, hanem rendkívül fontos, és inkább azt kell megnéznünk, hogy ez a csepp, amikor cseppen a tengerbe, utána milyen hosszú távú hatásokkal bír, amelyek minden egyes tagállam számára fontosak. A legutóbbi stratégiai változtatások, amik bevezetésre kerültek, illetve a legutóbbi kötelezettségvállalások rendkívül fontosak, ugyanis az Európai Unió költségvetése igazi beruházási eszközzé vált, ami a múltban nem feltétlenül volt így. Mint mondtam, még további tanulmányokra lenne szükség, úgyhogy kitalálni számokat nem tudok, de mindenképpen úgy gondolom, hogy a hatása jövőben is növekedni fog. Köszönöm szépen, rendkívül érdekes előadást hallhattunk. A kollégákat kérdezem, hogy van-e megjegyzés, kérdés a két meghívott vendégünk irányába. Iváló parancsolj! Just, uh, just several... Csak néhány megjegyzésem lenne a látott adatokhoz. Persze, jól lenne többet hallani ezekről. Persze, hallhattuk, hogy itt milyen fajta feltételek voltak a föderális állam és az Európai Unió összehasonlítása között. Szerintem Busár asszony hozzászólásához tenném fel a kérdést, milyen fajta finanszírozás egyensúlyra van szükség, amit láthatunk a politikai prioritások kapcsán, ez a versenyképesség, infrastruktúra, a közlekedés, szállítás területén fejlesztés, stb. Itt azt láthatjuk, hogy nagyon kevés központosított kiadás van, és ezek sokkal hatékonyabbak, hogyha az Európai Unió költségvetésén keresztül mennek, és nem pedig az nemzeti költségvetéseken keresztül. A másik a kohézióra vonatkozik, itt is hallhattuk azt, hogy hogy az EU mezőgazdasági kérdése, az USA és a Kanada kérdése között van, hogyha szeretnénk többet tenni, akkor ezeken a területeken, akkor az infrastruktúrát kellene támogatni, illetve a versenyképességet, beleértve a kutatást és fejlesztés is. Számomra ezek a fő következtetések, amelyeket én levontam ezekből a prezentációkból. Effectivement. Jutta. Jutta parancsolj. Tulajdonképpen tulajdonképpen újat nem hallhattunk, igazából tudtuk már ezt, viszont legalább most már ezt alátámasztva láthattuk, számokkal alátámasztva, és megfelelő tanulmányokkal alátámasztva, ami egyértelmű, és úgy vélem, hogy mindenki, aki itt dolgozik ebben a szavazatságban, az tudja, hogy a kifizetéseinkkel csak annyira lehetünk jók, amennyire a nemzeti tagállamok a kapott összegeket végrehajtják ezt láthatjuk és Láthatjuk azt, hogy a regionális és strukturális alapokkal az egyes tagállamok mennyire jutnak, ez kétségtelen. A kérdésem az az, hogy hogyan lehet ezeket az információkat a nemzeti parlamenti képviselők fejébe eljutatni, illetve a nemzeti hivatalnokok fejébe eljutatni, akik a költségvetési tárgyalások során velünk szemben ülnek hogyan lehet ezt elérni. Hogyha erre is lenne megoldásuk, hát az tényleg csodás lenne. Oui, à l'occasion des conférences a parlamentközi konferenciákon, amelyeket az európai szemeszter keretein belül szervezünk meg, majd beszélhetünk ezekről a lehetőségekről is. Én is szeretnék néhány megjegyzést elmondani, és néhány kérdést feltenni. Nyújez úr, nagyon érdekes és nagyon fontos dolgokat mondott. A kutatás és fejlesztési költségvetésnél ugye elhangzott, hogy egy beruházott euró az Európai Unió költségvetéséből akár 13-szoros emelő hatással is bírhat. Rosszul értettem talán valamit? arról beszéltem, hogy az ipar számára a végösszeg, a záró összeg, illetve a beruházás megtérülése hogyan alakul. Elnök, tehát az Európai Unió beruház egy eurót a kutatási ágazatba, és ez 13-szoros GDP-t teremt? Válasz? Hogyha megnézzük a 2007-2013-as időszakot, ezzel kapcsolatban nem voltak sajnos aktualizált adatok, 2006-os OECD-s adataink vannak, pedig a horizont kapcsán most már biztos, hogy jobbak is ezek az adatok. Mert a KSF mondjuk egy kutatóintézet esetében valószínűleg nem jár akkora emelő hatással kivétel a risk finance esetek. Számomra sokkal érdekesebb volt az, hogy megnézzük a múltbeli hatásokat, ugyanis hogyha a múltban már 13-szoros emeléssel dolgozunk, akkor meg kell vizsgálnunk, hogy azok a tanulmányok, amelyek a jövőre vonatkozó becsléseket vetik fel, azok esetleg még komolyabb hatást becsülhetnek. Elnök, természetesen mindez attól is függ, hogy a kutatás milyen témában zajlik, illetve hogy alapkutatás, versenyképességgel kapcsolatos kutatás, vagy alkalmazott kutatás, tehát hogy milyen jellegű ez a kutatás. Ugyanis ez a szám, hát ez tényleg fantasztikusnak tűnik. Válasz? Összesen négy hetünk volt a tanulmány elkészítésére. Én megpróbáltam megvizsgálni minden kapcsolódó ekonometrikus tanulmányt is. Itt ugye összehasonlító tanulmányok vannak, a hatásokat is össze kell hasonlítani, de én úgy vélem, hogy ezek az adatok pontosak. Nem hinném, hogy léteznének jobb tanulmányok. Természetesen kritikával élni mindig lehet, de azért fontos, hogy tudjuk, hogy a 2020-as horizont esetében például már elkezdtük a vizsgálatokat, és úgy gondolom, hogy itt az általános hatások azért valamennyire már előre vetíthetőek. Ugye itt vannak az ipari kutatások, itt vannak az alapkutatások. A kettő között mindig van némi feszültség, de reméljük, hogy az új irányvonal jobb hatásokkal jár majd, mint a régi, legalábbis az ipar szempontjából nézve. Tehát én úgy gondolom, hogy ez működni fog. Jó, akkor a kohéziós politikákkal kapcsolatban is szeretnék hozzászólni. Itt ugye egy kétszeres szorzót említett a külső cselekvéseknél. Válasz. Vannak itt szociális kérdések, vannak konkrétan a beruházással kapcsolatos kérdések. Igen, valóban kétszeres szorzót említettem itt de inkább azt mondanám, hogy az európai költségvetés négyszerese. Ehhez adódik hozzá a társfinanszírozás, így jön ki a négyszeres szorzó a tagállamok szemszögéből nézve. Tehát egy milliárd négy milliárdot hoz végül létre. Tehát azt mondjuk, hogy a kétszerese az európai költségvetésnek, de van ennek egy része, ami nem feltétlenül beruházás jellegű. Ez azt jelenti, hogy a költségvetés hogy a költségvetés szempontjából nagyon sok tanulmányt kell összehasonlítanunk, mert több tanulmányt néztem én is, és a számítási módszertől függően igen különböző eredményeket tapasztaltunk. Úgyhogy vannak pozitívabb, optimistább tanulmányok és kevésbé optimista tanulmányok, úgyhogy kicsit nehéz átlátni a helyzetet. Elnök, tehát, hogyha általánosságban gondolkodunk, akkor azt mondhatjuk, hogy az európai költségvetésnek a fele körülbelül beruházási célt szolgál, kihagyjuk a mezőgazdaságot, a működési költségeket. Jó, a mezőgazdaság az más kérdés, de hát egyszerűsítsük le a kérdést. Tehát a költségvetés fele beruházási jellegű, és hogy ez a 0,5 százalék, ez a valóságban két 2,5 százalékos növekedést hoz létre gazdasági szinten, gazdasági eredmények szintjén. És a tagállamokban természetesen különbözőek lehetnek az eredmények. Válasz. Igen, ezeket az adatokat jelentettem meg, amelyeket különböző egyetemektől kaptam, vagy pedig ECFINES vagy Questes adatokat, amelyek esetleg különböző modellekkel dolgoznak, de körülbelül valóban ezek az összegek. Hosszú távon szerintem a beruházások szempontjából az alaphatása fontos. Kiszámították ugyanis, hogy körülbelül 2,5%-os növekedést hoz létre folyamatosan mondjuk az alapinfrastruktúrába való beruházás, az európai infrastruktúrába való beruházás, tehát körülbelül 2%-kal jobban állunk, mint hogyha nem lennének ezek az európai beruházások. Természetesen a válságot is figyelembe kellett venni, a banki szektor állapotát is figyelembe kellett venni. De nem vagyunk éppen lehet kifejezetten rózsás helyzetben, de hogyha nem lennek ezek a lehetőségek, akkor még itt se lennénk. Valóban nagyon bonyolult elnézést kérek. Szeretném tudni, nunes úr, hogy ön javasolná-e, hogy akkor fel kellene turbózni a beruházási részét a költségvetésünknek, mert ennek pozitív hatása lenne az unióra? Ilyen következtetést vonna le? Nos, úgy gondolom, hogy lehetne potenciális lehetőséget találni a nagy transzeurópai beruházásokban, az energiaterületen és a pénzügyi eszközökben is, mert az energiának általában nagyobb a megtérülése. Nagyon sok olyan politika van, nem mondanám azt, hogy növeljék a költségvetést, de vannak területek, ahol lehetne növelni, és vannak más területek, ahol viszont egy kicsit bátrabban kellene alkalmazni. Például a projektkötvények felhasználhatók lennek más típusú infrastruktúrára, például a különböző smart infrastruktúrákra, a okos infrastruktúrákra, és mert megváltoznak a szabályok, hogy mit lehet elérni. Tehát nagyon sok módja van annak, hogy a pénzt jobban használjuk fel, és lehetne úgy felhasználni, hogy ne férjünk attól, hogyha csökkennek a megtérülések uniós szinten. De jelenleg azt hiszem, hogy nem rossz az, hogyha racionalizáljuk a költségvetést, mert mindenképpen szükséges az, hogy átfókuszáljuk a költségvetést, mert sokkal kevesebbet ért értünk el vele, mint amennyit el lehetett volna. Lehet, hogy egy pár év múlva majd lesznek jó érveik, amivel megnövelhető a költséget és Az nagyon sajnálatos, hogy nemzeti szinten nagyon sok ö, olyan ö, nagyon nagy lehetőségek rejlenek a költségvetésben, lehetne növelni, de ugyanakkor azzal is el, egyetértek, hogy javítani kell, a, és célzottabbá kell tenni a költségvetést, különösen ebben az időszakban. Nagyon érdekes volt a érdeklődése várom azt, hogy mi fog történni az elkövetkezendő 7 évben, és különösen, hogy a tagállamoknak sikerül a stratégiájukat adaptálni, mert azt hiszem, hogy vannak olyan stratégiák, amelyek nem annyira jók, mint amilyenek lehetnének, de ha nagyobb a rugalmasság, akkor jobban lehet látni azt is, hogy milyen lehetőségek rejlenek a költségvetésben. Valószínűleg sokkal több, mint a múltban vannak a regionális projektek, amelyek ugyan érdekesek voltak, de beruházásként nem voltak, befektetésként nem voltak igazán érdekesek. Igen, mondja az elnök, azt sosem szabad elfelejtenünk, hogy a végcélja ezeknek a közpolitikáknak és beruházásoknak nem az, hogy költsük a pénzt, hogy költsük, hanem hogy emelő hatást azt, kihasználjuk, illetve hogy ennek legyen kihatása a foglalkoztatásra, a versenyképességre, innováció kutatás területén legyen több a szabadalom, innovációt valósítsunk meg. Ezről néha hajlamosak vagyunk megfeledkezni azt gondolom, hogy az önök munkája mindenképpen nagyon érdekes lesz több szempontból is. Többek között két dologra gondolok. Először is hasznos lesz azon módosítókhoz, amelyeket a következő költségvetési tervekhez fogunk majd benyújtani. Érdekes lesz megfigyelni, ahogy Helga Trippel is feltette ezt a kérdést, és a Ugó Kálfinnak a és hogy bizonyos költségvetési soroknak sokkal nagyobb a gazdasági hatásuk, mint más soroknak. Ha a célunk az, hogy a gazdasági növekedést támogassuk egy adott időszakban európai szinten, és az európai szint az a recesszió és az expanzió között van, akkor ezt jó, hogyha tudjuk. A második terület ahol azok az információk, amiket önök megadnak, gazdagítják a vitát, azok, hogy mit értünk költségvetési kapacitásnak az euróvezetben. Bárpier Gosár a Strasbourgban a múlt héten egy vitát folytattunk az optimális monetáris övezeten övezetről. És ebből a szempontból az összehasonlítások, amiket önök tettek, nagyon látványosak a számadatok, nagyon jól mutatják, hogy az Egyesült Államok és az Európai Uniót összehasonlítva Kanada egy kicsit más centralizálása, egy kicsit amerikai típusú, két teljesen külön világról van szó. Ez aggaszt NATO, a pénzügyminisztériumokban aggódnak emiatt. Egyébként nem is a költségvetési miniszterek, és nem a, az adó ö, tisztviselők, hanem a kincstári ö, tisztviselők aggódnak emiatt akik azon gondolkodnak, és néhány kormány is ezen gondolkodik, meg az Európai Tanács időről időre, és az Európai Tanács elnöke is időről időre azon aggódik, hogy hogyan lehetne az európai övezetet olyan pénzügyi kapacitással felruházni, vagy olyan eszközzel, ami lehetővé tenné, hogy vagy kisegítsen egy olyan tagállamot, amelyik nagyon súlyos helyzetbe került, hogyha valamilyen aszimetrikus sok történik, és hogy, hogy lehetne anticiklikus intézkedést alkalmazni monetáris politika területén a recesszió kivédésére. Jó, hát elméletben miért ne, de egy ilyen esetben milyen típusú kiadást kellene ebből finanszírozni. Tehát az összekapcsolása Bálbégosár asszony táblázatai a Uniós Ferez úr munkáival azt mutatják, hogy vannak különböző területek, Nyilvánvalóan vannak olyan beruházások, amelyeknek nagyobb a hatásuk és azonnalibb, mint más beruházásoknak, vagy befektetéseknek. Ugyanakkor, és ez már egy más politikai kérdés, ami nem a közgazdaság, közgazdászok területe, hogy azok a kiadások, amelyek a leghasznosabbak lennének az erről vezett tevékenységének a támogatására, egészen mások, mint amelyek jelenleg szerepelnek az uniós költségvetésben. Az egyes probléma az vajon nem az-e, hogy egy kellő rugalmassággal, vagy nagyobb rugalmassággal rendelkezzünk a közösségi költségvetésből finanszírozott területeket, mint, mint hogy létrehozzunk egy további kapacitást, aminek az lenne a célja, hogy reaktívabban tudjuk finanszírozni ugyanazokat a dolgokat, mint amiket a közösségi költségvetés finanszíroz. Ezt nem tudtuk eddig megoldani. Jobb lett volna, hogyha párhuzamosan meg tudjuk nyitni a tárgyalásokat ezekről is, mert a, a nyilvánvaló az európai övezet költségvetési kapacitása és az unió költségvetési kérdései között párhuzam van. A tanács nem állt készen, ez már a következő parlamentre hárul, és valószínűleg majd a következő évek döntik ezt el. Mindenképpen olyan kérdésre van szó, ami már az asztalon van, és majd az önök munkája erre is érdekes módon rávilágít. Tehát hozzáteszem még, hogy Alda Szúza kérésére és a jelentéssel kapcsán egy másik meghallgatást is elő irányoztunk a pénzügyi eszközökről, ami márciusban lesz majd és akkor el tudjuk mélyíteni ezt a gondolatmenetet. Ha nincsen más észrevétel, akkor berekeztem az ülést, a koordinátorokat viszont itt tartom, 5 perc szünet múlva a koordinátorokkal folytatjuk. Bon, je, je, je vais saluer, voilà.